Okay, colleagues, it's um, nearly 10 past nine. Uh, Jó reggelt, kedves kollégák! 10 perc elmúlt 9. Tudjuk, hogy jönnek a nemzeti parlamenti kollégák 9.30-tól egy nagyon fontos ülés lesz a fenntartható fejlesztési célokról fogunk beszélni Eh, és a konszenzusról, a fejlesztési konszenzusról. 24 eh, tagállamunk eh, illetékes bizottságának tagja jön, remélem, hogy a kollégák is itt maradnak. Emellett a pánafrikai parlamenttől is lesznek emberek, valamint afrikai követségekről, és azt tudjuk meghallgatni, hogy hogyan hajtják végre ők a fejlesztési célokat, és megnézhetjük, hogy a tagállamok ezt az éves jelentéseik alapján, amit az ENSZ-nek benyújtanak a fenntartható fejlesztésről, ez alapján beszámolnak, hogy ez hogyan sikerül, és a Bertelsmann alapítvány pedig beszámol arról, hogy um, az EU mint olyan milyen eredményeket ért el a fejlesztési célok végrehajtásában. Tehát ez 9.30-tól 10.30-ig lesz ez az érdekes eszmecsere a nemzeti parlamentekkel, remélem a kollégák részt fognak ezen venni. Tegnap eh, nem voltak itt, eh, a kollégák egy része nem volt itt, ezért is megismétlem, hogy eh, Afrika hét van, a demokrácia támogató csoport 18.45-kor beszél majd az afrikai választásokról, vannak más bizottságok is, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, és az elnök, parlament elnökének vezetésével lesz egy konferencia szintén ma Afrika témában, remélem, remélem, hogy azon is a kollégák részt vesznek. Két anyagról kell szavaznunk, mielőtt a nemzeti parlamentekre áttérnénk. Először azért ellenőrizzük a rendszert. Vente úr, tessék, bocsánat. Köszönöm. Két két kollégától kaptam üzenetet, hogy be vannak ragadva a dugóba, e, mindjárt érkeznek. Rübik úrról és Szeller úrról van szó. Várhatunk-e egy kicsit? Mi frankly, it is 10 past 9 now. Hát valójában 10 e, perccel elmúlt 9, nem nagyon, még egy percet adunk nekik, de nem nagyon tudunk várni. They're not here, but we can't hold meetings up 10-15 minutes because... 10-15 e, 10-15 perc nem várhatunk emberekre, remélem, hogy a kompromisszum alapján tudunk. Addig minden esetre nézzük, mondja az elnök, nézzük meg ezt a szavazás ellenőrzést. Mindenki nyomjon meg egy gombot, jó? Yes, but, Egyelőre, e, e, egyelőre úgy is visszatart bennünket a technika, nem működik a rendszer. Jó, akkor most nyomják meg. We have the um, vote here on the, screen. in front of me, but we haven't got it on the main screen there. Eh, nálam működik, de a főkijelző nem látjuk az eredményt. Nem tudom, a technikus esetleg megnéznie. Nem tudom. Az örök kijelzőjén is látszik, ugye? Az eredmény. Nem látszik. Try again. Everybody press. Egyszer próbálják meg. Signal to the screens. Még mindig nem érkezik jel a nagy képernyőkre. Lezárom a szavazást. Látszik az önök, jó, oké, okay, megvan. Tehát most már önök is látják az eredményt a saját kijelzőjükön. Ehm, elnézést, Bogdán, el kell kezdenünk. 9 ehm, óra 12 el kell kezdenünk a szavazást. 9-es napi rendi pont eh, nemek közti egyenlőség EU kereskedelmi megállapodásban. Lola Sánchez eh, raportőrünk akar valamit mondani a szavazás előtt? Nem, akkor már is szavazhatunk, eh, és kezdjük a hármas kompromisszummal mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette ellene ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott. Lezárom. És ezt elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók, ezt is nézzük meg, a 35-öst ellenőrizzük, megnyitva az Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt leszavaztuk, tehát elutasítva. 11-10 arányban egy tartózkodás. 36-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg, a 7-es kompromisszum ellenőrző szóval, és megnyitom. Vote is open. Mindenki szavazott? lezárom. Ezt elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodó. Ezt is nézzük meg, ellenőrző. Szerintem el, elfogadtuk, de Megnyitom a szavazást. The vote is closed, and it's carried. Yeah, the... Elfogadtuk valóban, majdnem mindig ugyanaz a többség. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg, 57-es. Lezárom és ezt leszavaztuk. Elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, 58-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 59-est. Megnyitom. Szerintem leszavaztuk, de megné megnézzük, lezárom. És valóban ezt elutasítottuk, de elég szoros volt. 60-as mellette, ellene, 60-ast is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 63 mellette ellene 63-ast is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, és ezt leszavaztuk. 64-es mellette, 64-es mellette, ellenőrizzük a 64-est, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 65-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes eh, módosító mellette ellene ezt is ellenőrizzük, négyes módosító. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És a szavazat egyenlőség miatt nem lett megszavazva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg tehát az egyes szóbeli módosítót, megnyitom a szavazást lezárom. Ezt is leszavaztuk, mert 10-10 a szavazat eredménye hatos módosító mellette, ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg, hatos módosítót. Lezárom, ezt leszavaztuk. Tehát elutasítottuk, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette, a nyolcast is ellenőrizzük. Elég szorosak az eredmények. Lezárom a szavazást. Ez átment, tehát megszavaztuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es módosító mellette. 14-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom ezt megszavaztuk, tehát elfogadtuk, 15-ös módosító mellette, 15-öst is ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom, ezt elfogadtuk, 16-os mellette, megint ellenőrizzük 16-ost is, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elfogadtuk egy egy fős szavazat többséggel. Most az egész jelentésről, illetve véleményről szavazunk. Géppel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Egy személynek bent van a kártyája, lehet, hogy szándékosan nem szavaz, rendben van, és nyomjanak gombot, hogyha szavazni akarnak. Ha nem akarnak szavazni, olyat is lehet, persze. Csak érzi a gép, hogy lezárom. És ezt elég nagy többséggel elfogadtuk, köszönjük és gratulálunk Lola Sáncheznek. Köszönöm, megyünk tovább. A tízes napi rendi pont következik, egy további vélemény Nőjogi Szakbizottság az illetékes. Egy véleményről van szó, és Florent Márcs lesz az előadó. Itt van? Szeretne szólni még a szavazás előtt parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak arra szerettem volna utálni, hogy az elmúlt héten Bonban az változások kapcsán az esélyegyenlőség kérdése is felmerült. Sokan dolgoztunk ezen a témán, ezt a kollégáknak el szeretném mondani, és el szeretném mondani, hogy a parlament részt vehetett ebben a munkában, illetve el, el tudtuk mondani, hogy mit gondolunk mindenről. Köszönöm. A. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette ellene ellenőrizzük a hatos, megnyitom a szavazást. I've been told that that is for... Uh, no, we, we, it, fell, it fell, Maria. We, we, it fell in the compromise. So we go to amendment six. A hatos um, módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Hatos módosítóra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még mindig nyitva van a szavazás? Lezárom a szavazást. Oh, Hang on. Uh, can we do again? Yeah, we're going to do it again. We're having a training course on the using the voting, which is important. Ezt megismételjük, úgy tűnik, hogy még tanulunk a szavazást értően, tehát a hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. It's rejected. I still have my machine. Elutasítva. Okay, We move to amendment seven. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hetes módosítóra a szavazást, megnyitom a szavazást elutasítva, elnézést nem láttam, lezárom a szavazást, elutasítva. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette, elnézést, javítja magát az elnök, a B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 15-ösről. A szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Compromise C. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 18-asról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Amendment 20 in 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Compromise D in favor. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 in favor. asról mellette ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette okafogyottá válik, javítja magát az elnök. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene ellenőrizzük a 31-esről a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35 ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 35-ösről megnyitom a szavazást, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 36-osról mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene ellenőrizzük a 38 as megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 43. A 43-as mellette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 ellene elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 45-ös. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, illetve I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük az 57-esről a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Ötven as mellett kíván ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatvanas módosító Erike vissza szeretném vonni a 60-as módosítót. Tehát akkor visszavonva a 60-as, a 61-es a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A teljes véleménytervezetről szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva nagy többsége. Gratulálni szeretnénk Marceleszi úrnak. Kedves kollégák, most pedig ezt az ülésrészt eh, lezárjuk, és a nemzeti parlamentekkel találkozunk, eh, felfüggesztem egy kicsit az ülést. Okay, colleagues. Kedves kollégák, kezdjük meg a munkát. Kérem önöket foglaljanak helyet valamennyien, akkor megkezdhetjük a ülésünket ma délelőtt. Némileg késésben vagyunk, de hát tudom, hogy a nemzeti parlamentek, a panafrikai parlament képviselői számára nem olyan könnyű bejutni az épületbe, ez kicsit elhúzódik helyenként. Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának nevében üdvözölni szeretném Önöket. Ez egy rendkívül fontos véleménycsere, eszmecsere, úgy gondoljuk mi, és remélem, hogy Önök is hasznosnak találják a mai napon. Arról beszélünk, hogy hogyan hajtjuk végre az ENSZ fejle- fenntartható fejlesztési céljait, ezt szeretnénk önökkel megbeszélni, és arról beszélnénk, hogy az Európai Unió hogyan tervezi ezt végrehajtani a belső politikájában, a fejlesztési konszenzus keretei között. Önök a külügyi bizottságokat képviselik a parlamentekből, nyilvánvalóan önök arra fókuszálnak, hogy milyen kapcsolatot alakítanak ki a külső világgal, de az SDG-k, a fenntartató fejlesztési célok végrehajtása nemzeti szinten is meg kell, hogy történjen, de az Európai Unió szintén külön foglalkozunk ezzel a belső politikai keretei között. Ehhez azonban el kell érni a célokat a mai napon, a külső aspektusokra koncentrálunk és a fejlesztési konszenzusra. Én, a nevem egyébként Linda McCavan, én vagyok az elnöke ennek a fejlesztési bizottságnak. Számos különböző országban képviselve az EU-n belülről, a bizottságban is különböző frakciók természetesen. Üdvözlöm tehát önöket. Örülünk, hogy eljöttek, és egy érdekes eszmecserét, hasznos eszmecserét tudunk majd kialakítani. Szeretném ezt még elmondani a parlamenti képviselők mellett az ENSZ is képviselteti magát, az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió külügyi szolgálata. Természetesen tudjuk, hogy ez az a szervezet, amelyik külpolitikánkat vezeti. Vannak vendégünk a Bertelsmann alapítványtól és a fenntartható fejlesztési hálózattól, és együtt megbeszéljük meg velük azt, hogy hogyan fogunk a más, dolgozni, ez a második szekcióban történik. Én, én nyitom meg ezt az ülést, utána egy kollégámnak átadom az első szekció vezetésére az ülést, és én fogom lezárni. Először egy néhány gyakorlati dolgot szeretnék elmondani. Interneten közvetítik ezt az ülést, tehát adott esetben küldhetnek egy üzenetet haza, hogy nézzék a kollégáik, ismerőseik ezt az ülést. Holland, Dán, Szlovén, Máltai lett és ír nyelv kivételével valamennyi nyelven tolmácsoljuk ezt a mai ülést. Ha körülnézek, láthatják, itt vannak a tolmácskabinok, és ez alapján eldönthetik, hogy milyen nyelven szeretnék ezt megtenni. Ha nem ismerik a rendszerüket, a, keressék meg a saját kabinjukat, ott egy szám szerepel, és azt a számot állítsák be a fejhallgatóikon. A fejlesztési bizottságban szót kérhetnek a tagok, méghozzá oly módon, hogy készfeltartás jelzik ezt. Ha nemzeti parlamenti képviselők, akkor hozzászólhatnak, akkor viszont ki kell tölteni a asztalukon lévő hozzászólási lapot, és hogyha pán afrikai parlament képviselői, akkor ugyanaz vonatkozik, mint a nemzeti parlamentek esetében, tehát vannak eh, hozzászólási kártyáik, eh, és ezeket kitöltve jelzik az igényüket. És eh, jelezzék ezt kérem, és a munkatársaink megkeresik önöket, és odahozzák a lapokat önökhöz. A lényeg, hogy kellő idő jusson mindenkinek, hogy hozzászóljon tehát most is megtehetik, hogyha hozzá kívánnak szólni, akkor most töltsék ki a dokumentumot. Két szekcióból áll a mai ülésünk, mint az első mond, már elmondtam, a fejlesztési konszenzus témája itt Európában. Itt a fenntartató fejlesztési célokról van szó, a második rész pedig az egyes országokra tér ki, ez az említett fejlesztési célok végrehajtása során. Tehát döntsük el, hogy mikor kívánok hozzászólni a napirend alapján és sokan vannak, sokan kívánnak hozzászólni, emiatt úgy gondolom, hogy limitálni fogjuk a hozzászólás időt, tehát két perc, másfél perc, maximum két és fél perc a hozzászólás ideje, tehát ezzel el tudjuk érni azt, hogy mindenki lehetőséget kap a hozzászólásra. Mielőtt a szekciót megkezdjük, arra kérem, hogy nézzük meg együtt egy videót a fejlesztési célok végrehajtásáról az Európai Parlament az ENC napját üdvözölte, és ott került bemutatásra ez a videó. The Sustainable Development Goals are an ambitious agenda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 alors le sort de cette planète va continuer à se dégrader et notre génération ne doit pas laisser faire ça. The SDGs can transform the world. We can end poverty, end hunger, make the climate safe, have education and health for everybody. We need to make sure that the goals are achieved by our individual countries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 Well, thank you very much for that video. It's made... Köszönöm szépen, az ENSZ készített ezt a videót, köszönjük, hogy bemutathattuk. Szeretném elmondani, hogy külön köszönöm Annelitznak, a kollégánknak, aki segített megszervezni a mai eseményt. Egyébként fotó célokra ugyanezeket a kártyákat oda tudjuk adni ma délután, az ülés után, vagy az ülés után rögtön, és adott esetben ezt be tudják mutatni a szociális médián keresztül is. 12-20-kor, amikor vége van a mai ülésünknek, akkor a kártyákat felhasználhatják ilyen célokra a fejlesztési célok miért fontosak, a fenntartható fejlesztési célok. Ez egy ENSZ kezdeményezés, az ENSZ-et is szeretnénk felkérni, hogy mutassák be Barbara Pese Montero, aki az ENSZ Brüsszel irodáját vezeti a fejlesztési területen, egy nagy támogatója az SZDG-knek, a fenntartható fejlesztési céloknak, és tudom, hogy nagy harcosa, élharcosa ennek a nemzetközi munkának. Barbara, nem tudtam, hogy bemutatjuk a videót, természetesen a videó sok fontos dolgot elmondott már. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem ide. Mindenek előtt köszönöm, és gratulálok, hogy megszervezik ezt a mai eseményt. Úgy vélem, hogy nem csak technikai vita e, ez a mai napon, hanem egy tényleges politikai napirendi téma. A politikusok számára is fontos, hiszen őket is be kell vonni, a legkülönbözőbb területeket be kell vonni és úgy gondolom, hogy itt gyorsan kell haladnunk. Nyilván lesz vita, ez egy olyan napi rend, amit a magánszektor, az önkormányzati szint is felhasználhat, de a nemzeti parlamentek is, és hogy az európai parlament és a nemzeti parlamentek összejönnek, hogy együtt vitassák meg ezt a témát, ez egy nagyon erős dolog, és hát időszerű is természetesen a COP23, 20, COP23 éppen most fejeződött be, itt rámutattak arra, hogy sürgető kérdésekről van szó, ez nem olyas valami, amit halogathatunk, görgethetünk magunk előtt, és más generációkra bízhatunk. Itt ez nap mint nap érint bennünket, és mindenkit érint nap mint nap. Most Diéhojban nem akarok túl sokat beszélni az SZDG-kről, a fenntartató fejlesztési célokról, de a lényeg, hogy mindenkinek részt kell ebben vennie mindenhol, az agendákról. Természetesen, hát itt a mai napon a külső komponensről is beszélünk, de hát nemzeti parlamenti képviselőként a saját országról beszélnek, vagy ott esetben Európáról, de az emberekről van szó, ez a lényeg, ez a közös. Senkit sem lehet ebből kihagyni a nemzeti politikák esetében sem, és hogy élvezze a fejlesztés előnyeit az SDG ez egy általános dolog, és az egész világon mindenkit érint. Ezt alkalmazni kell Európában, de egy, ezt vonatkoztatni kell a világ összes országára. És erős vita folyik erről Európában, és egy pozitív agenda keretei között ez egy olyan agenda, amely a fenntartható fogyasztással foglalkozik, a termeléssel foglalkozik, de az alapvető jogok is ide tartoznak, és ide a fiatal emberek kezelés is ide tartozik, a fiatal nők, az emberekről szól ez Számos témát érint ez természetesen, és konkrétan valamennyi országban érint. Például vegyük csak a foglalkoztatást, munkahelyteremtésről beszélünk az európai országokban természetesen. Az egyik parlamenti képviselő már elmondta, hogyha munkahelyet teremtünk Európán kívül, akkor kevesebben jönnek menekültként Európába. Tehát ez mindenkit érint, ezért konstruktívan kell viszonyulni ehhez az agendához. Talán kevesbé kéne problémákról beszélni, és a jövőben nézve egy pozitív jövőképet kéne kialakítani azt gondolom, hogy ez az agenda, ez egy ambiciózus dolog, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, időnként talán túl ambiciózusak is vagyunk. Ez a tárgyalások eredménye volt, és hát itt Bondban is azt láttuk, éppen elmúlt héten, hogy a Párizsi Egyezmény keretei között is azt láttuk, hogy ambiciózusnak kell lenni meg kell értetni, hogy mit akarunk, és mindenkit be kell vonni a különböző szereplők közül és miért is vagyok én Brüsszelben, miért dolgozom itt, és gyakran miért fordulok elő itt a parlamentben, az EU alapvető fontosságú. Az EU intézményeket és a tagállamokat is itt együtt kell érteni ez alatt. Vezető szerepet kell kapni az EU-nak az egyezmény keretei között, és eddig is így történt ez. De a végrehajtásnál sem maradhat le az Európai Unió. Látjuk, hogy nagy egyezmények születtek, amiket az ensz kívül nem lehetett nagyon megvalósítani és hogyha, és ez nem fog működik, hogyha az európai intézmények, az európai tagállamok nem támogatnak bennünket. Tehát egy stratégiai végrehajtásról van itt szó, üdvözöltük a konszenzus megfogalmazását, a konszenzus, és Kaspar úr is beszélni fog erről röviden, ez egy kötelezettségvállalás, amit az EU fogadott el magára nézve a célok elérése érdekében a következő 15 évre a partnerországokban is a saját partnerországainkban is. Lényegesen hozzájárultunk ehhez, mert mi ezt fontosnak tartjuk, és erős is. Ez természetesen egy különböző programalkotó területeken lépünk fel, különböző elemekkel, és meg kell nézni, hogy stratégiailag hogyan tudunk együttműködni a végrehajtás során. Ez alapvető fontos, hogy kint kell lenni a terepen, mert ott is együtt kell küzdenünk. Sokan tudják önök közül, hogy az ENSZ egy reform folyamatot visz végig éppen, hiszen hozzá kell igazítani a célhoz, a feladatához az ensz Az SDG vagy a 2030 agenda egyik fő célja éppen az, hogy ne szektorokról beszéljünk, hanem arról van szó, hogy a különböző elemeket hogyan tudjuk összhangba hozni eh, a célok elérése érdekében. Például, ha szegénységről beszélünk, akkor sok minden másról kell beszélni, a politikákról, a és a genderről, a nemek közötti egyenlőségről beszélünk, a gazdasági növekedésről beszélünk. Tehát nem tudunk egyetlen dolgot megoldani anélkül, hogy mindent megvizsgálnánk, és a különböző intézményeknek ebben együtt kell működniük adott keretek között. Bár ez nem a mai első szekció témája, de hangsúlyozni szeretném kifejezetten, hogy erre csak akkor kerülhet sor, hogyha mindenki közülünk részt vesz ebben, hogy ha Európa Európa is fontos szerepet vállalik, és nem csak a külső komponenssel foglalkozik, hanem befelé is tekint ebben a kérdésben. Gratulálni szeretnék éppen ezért az Európai Bizottságnak a a sok szereplős platformhoz. A jelentést is készítenek egyébként a végrehajtás kapcsán, a külső és belső fellépés tekintve. Úgy vélem, hogy ez egy igen pozitív jelzés, amit ezzel küldenek. Az ENSZ szubszidiaritásos alapon működik a tagállamokkal együtt, és ebben ezért fontos, hogy a magas szintű politikai fórumon, amire júliusban került sor, sok ország vett részt, és saját jelentéssel álltak elé, és önkéntes jelentéseket is készítettek, szinte a többségük arról számolt be, hogy mit tesznek. Belgiumról szeretnék beszélni példaként. Holnap egy nagy konferencia lesz Belgiumban, ahol bemutatja a saját jelentését a belga társadalomnak a magánszektorról beszélve, az önkormányzatok bevonásáról beszélve, tehát ez egy egyértelmű végrehajtás, implementációs programot alkottak, hogyan tudnak haladni, hogyan kell költségvetést hozzárendelni az egészhez, hogyan lehet bevonni ebbe a magán szférát, és hogyan tudjuk kötelezettségvállalásra késztetni az összes társadalmi szereplőt. Nos, a magas szintű politikai fórumokra sor került, amióta az agendát elfogadtuk. Minden évben júliusban történik ez, és önkétesen a tagállamok bemutatják a saját véleményüket, saját látásmódjukat, perspektívájukat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok ezt felvállalják, foglalkoznak a témával, és az új agenda keretei között nem nem a szankcionálásról beszélünk elsősorban, hanem arról, hogy egy önkéntes hozzájárulást gerjesszünk valahol, erre késztessük a szereplőket, nem csak az intézményi mechanizmusokat kell szem előtt tartani, hanem az összes többi szereplőt is. Ez egy széleskörű agenda, nagy agenda, ez csak akkor érhető el, hogyha nem csak a kormányok vesznek részt ebben, hanem a legkülönbözőbb szereplők is hogyha az ember itt van Brüsszelben, néha az a benyomások sokaknak, hogy nem, minden, nem sok minden történik Brüsszelben, de valójában sok minden történik az ENSZ. Több mint száz ország felkérését kaptam meg, hogy támogassa a, a célok végrehajtását. Itt éppen tárgyalunk számos országgal, és missziókat indítunk a különböző ügynökségeken keresztül az UNDP az én szervezetem vezetése alatt eh, megfelelő irányításra van szükség, ezt tudjuk mi nyújtani a célok kapcsán, és meg tudjuk nézni előtte természetesen, hol tartanak, eh, folyamatosan figyeljük, hol vannak lemaradások, rések, és hogyan tudjuk gyorsan elérni a célokat milyen statisztikai adatok állnak rendelkezésre, mi az alap, miből indulunk ki. Tehát igenis történnek dolgok, és természetesen ez, az, amit én a mai prezentációban szeretnék kiragadni, az a parlamentek szerepe, mert itt nem csak kormányok felelősségéről beszélünk, ezért szeretném elmondani, hogy a parlamentek itt alapvető felelősséggel rendelkeznek a célok elérésében, összességében. Ezért szeretnénk biztosítani az, hogy amit a kormányok meghatároznak a saját goodwilljük keretei között, és hát az államfők, stb. De, de szeretném elmondani, nem az ENSZ fejlesztési céljairól beszélünk, mert mi támogatjuk őket, de, de a célok a tagállamok céljait jelentik. Az összes tagállam igenis, hiszen államfői szinten írták ezeket alá, ezért ez az ő agendájuk, és mi itt vagyunk, hogy mindenkivel az, en, az Európai Intézményekkel, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségekkel, az ensz együtt támogassuk a kormányokat. Ez erről szól, ez így működik hiszen a, nem csak a kormányoknak a feladatuk, hanem az országoknak kell ezt végrehajtaniuk. A parlamenteket be kell vonni, hogy konkrét akciók, lépések szülessenek, megfelelő költségvetést kell hozzá rendelni ehhez évről évre, hogy a politikákat végre lehessen hajtani, át lehessen ültetni a gyakorlatba is. És és azt is meg kell nézni, mit hajtottak végre abból, amit lenyilatkoztak. És ugye adott esetben egy adott mennyiségű lépést megtettek-e, a programokat végrehajtják-e, ezt viszont ellenőrizni kell, hogy tényleg hogy kerül át ez a jó szándéka a mindennapokba, ez egy ambíciózus, 15 éves agenda megfelelő monitoringgal együtt. Biztosítani kell tehát, hogy mi ezeket a kötelezettségvállalásokat összegyűjtsük és fókuszáljuk, és tényleg végrehajtsuk, hogy a parlamenti képviselőkkel, az AFED-ben is jártam, a DEVÉ-ben is, különböző szakbizottságban jártam, nagyon jól ismerik ezt a területet. Én nem vagyok biztos abban, hogy más szakbizottságokban ugyanolyan jól ismerik ezt a témát. Ez egy nagy kihívás természetesen, hiszen nem csak a fejlesztési szakbizottság van itt érintve, vagy a külügyi, hanem számos más területet is érint ez. Vannak jó tapasztalatok, amiket számos országban végrehajtottak már, és figyelembe vettek. Uganda például létrehozát egy parlamenti fórumot a fenntartató fejlesztési célokról. is ez egy fontos lépés volt, és nem csak egy monitoringról beszélünk, hanem bátorítják ott a párbeszédet, az elemzést és a kapacitást is kialakítanak a parlamenten belül. Trinidad és Tobago egy közös bizottságot hozott létre a a fejlesztése kapcsolatban minden területben, például energiafelhasználás, a vízfelhasználás, a megfelelő oktatás, szakképzés, mindenhez, mindenbe belefolyik ez a terület, hogyan használjuk fel összességében a nemzeti erőforrásokat. De vannak még olyan országok is, mint Pakisztán, amely létrehozott egy STG akciócsoportot a nemzetgyűlésükön belül, és ez egy kötelezettségvállalás természetesen sajnos. Ez a fejleszté, fejlődő országban történt, de önök, akik a külügyi szakbizottságban, vagy a fejlesztés szakbizottságban sokat foglalkoznak ezzel itt a parlamentben, tudom, de mindenkihez fordulnék a aki ha meghallgat most, mit jelent ez a saját parlamentünkben? Hogyan tudunk mi a parlamentben, tehát Németországban már egyébként ezt megtették az első lépéseket, létrehoztak egy, egy parlamenti tanácsadó testületet a fenntartható fejlesztésről, monitoroznak, párbeszédet ösztönöznek, stb. És ezek nagyon jó példák, amelyeket ez a magas szintű politikai fórum figyelembe tud venni. Az ENSZ és ebben az esetben a UNDP az én szervezetem egy szerszámos ládát, egy túlkitet is létrehozott konkrét lépésekkel az Európai Parlamentnek ezt átadjuk, de természetesen a kontinensen az összes parlamentnek ezt átadjuk, hogy lássák a kapacitásaikat, hogyan jobb, jobban meg tudják ítélni, és bizonyos eszközöket adok a kezükbe. És örülünk, hogyha ez, ezt figyelembe veszik azt gondolom, hogy ezek az iránymutatások eh, valamennyiünk számára fontos eszközt jelenthetnek. Ezzel a végéhez érnék lassan ez az, ahogyan eddig működtünk, hogy megváltoztassuk a dolgokat, az SDG, ez nem a mindennapi életünket változtatja, meg itt egy alapvető paradigmaváltásról van szó, mert ahogyan most élünk, az nem fenntartható, ahogyan termelünk, ahogy fogyasztunk, pillanatnyilag összességében, ahogy a környezetünket használjuk, vagy a gazdasági modellünk összességében, ugye a közlekedés is tartozik, ez nem egy fenntartható rendszer. És Eh, próbáljuk ezt megváltoztatni a mindennapjainkban, mm, változtassuk meg a szakpolitikákat, a politikát, eh, és hogyha ezt el akarjuk érni, akkor mobilizálni kell viszont az egész társadalmat és a magán szférát is eh, meg kell győzni, hogy hasonlóan lépjen fel és segíteni kell a partnereknek, akik odakint vannak, akik lemaradtak ebben. Ez egy alapvető elképzelés, és a partnerség szelleműben kell ennek történnie a fenntartható fejlesztési célok a partnerségről szólnak, a Goal 17 a eh, partnerségről szól. Nem arról szól ez, hogy mi elmondjuk valakinek, hogy mi a dolga ha nem csak pénzről szó lesz, hanem az együttműködésről. Ez egy globális világ, sokkal globalizáltabb még valaha. Itt, itt a migrációs téma, én nem szeretem válságnak nevezni, és migrációs téma, ez nem válság még önmagában, mindig volt migráció, sokan vannak. Ez egy adott esetben súlyos problémák vannak a partnerországokban, amik arra késztetnek, hogy ezek az emberek elinduljanak Európába, mert jobban akarnak élni a partnerség célja éppen az kell, hogy legyen, hogy otthon maradhassanak, és az adott a célok értelmében a lehető legjobb életet alakítsák ki maguknak. Köszönöm szépen a mai tárgyalásokat, és köszönöm mindenek előtt, hogy meghívtak. So, so a challenge to us is about finding common solutions. Nos, a közös megoldások megtalálása, tehát a nagy eh, kihívás eh, ezen a közösen tulajdonolt bolygón, a nemzeti parlamenteknek ebben van szerepük, vannak olyan országok, amelyek már jelentést tettek. Júliusban a nensz nek az ENSZ-nek a nemzeti jelentések valószínűleg az ENSZ weblapján elérhetőek. Nincsen ott a lista most nálam, hogy mely országok tettek már jelentést. Az Európai Unió 2019. júliusában fogja leadni a jelentését. Kérem, vegyenek ebben részt, és mondják el, hogy az önök parlamentje mit tesz annak érdekében, hogy a kormányuktól kikényszerítsék azt, hogy megfeleljen a korábban adott ígéreteknek. Most átadom a szót kollégának, Eleni Teokárosznak, aki az első részében elnökli majd ezt az ülést és amely az európai fejlesztési konszenzusról szól. So, ladies and gentlemen, welcome to the European Parliament. The... Köszönöm, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben, a Demokrácia Házában. Én monitorozom ezt a jelentést, és először is Barbarának megköszönöm azt, amit eddig mondott, és szeretném mm, megismételni a az elnök asszonyunk üdvözlő szavait, ami elhangzott a, az ülés elején, és én is örülök annak, hogy itt vannak körünkben. Itt vannak a pánafrikai parlament képviselői is, tunéziai, marokkói és nigériai parlament képviselői, valamint és 25 nemzeti parlament képviselői is bejelentkeztek. Nem tudom, hogy ténylegesen itt vannak-e most ebben a teremben, ebben a pillanatban. Én eh, Eleni Teukarusz vagyok, ciprusi képviselő és a Fejlesztési Bizottságnak a tagja. Kedves eh, kollégák, eh, a fejlesztés a fenntartható fejlesztési célokról szóló ENSZ 2030-as programra adott válaszként Többféle nemzetközi megállapodás lett elfogadva 2015-ben, például a Párizsi Klíma megállapodás, a Szendái keret, a katasztrófák kockázatcsökkentésért, az Addis fellépés, a fejlesztés finanszírozásáért. Az Európai Unió 2005-ben kialakított egy fejlesztési együttműködési szakpolitikai konszenzust. A cél az volt, hogy megvalósuljanak a fenntartható fejlesztési céljok, és azokat hozzá lehessen igazítani a globális kihívásokhoz, mint a migráció, klímaváltozás vagy biztonsági kérdések. Én én nem csak egy kérdésnek, hanem valójában válságnak érzem ezt eh, déleurópai képviselőként, ahogy az ülés címe is mutatja, az új fejlesztési konszenzus az európai választ jelenti az SDG-kre. Az új európai konszenzus fontossága abban rejlik, hogy egy közös koherens álláspontot jelent az EU <clears throat> e és tagállami szinten egyaránt. Egy megegyezést a célokban, az értékekben, az elvekben és a fejlesztési politika fő eh, aspektusaiban beleértve annak végrehajtását. És az európai fejlesztési konszenzust a tanács, a bizottság és az Európai Parlament írták alá 2017. júniusában. Ez a bizottság volt felelős a bizottsággal és a tanácssal folytatott tárgyalásokért, és sikerült egy megegyezést létrehozni. Kivételesen két társ raportőrt neveztek ki a lehető legnagyobb konszenzus elérése érdekében a társ jelentéstevők, a nagyszerű kollégáink, tapasztalt kollégáink, Venta úr, illetve Neuser úr itt vannak velünk, és később beszélni fognak eh, arról, hogy milyen tárgyalások vezettek el a konszenzushoz, és miben is áll ez a konszenzus. Ezt követően Kaspar Frontini, aki a az ügyvezető igazgatója a DEFCO főigazgatóságban a nemzetközi együttműködésnek beszél majd a konszenzus végrehajtásáról, illetve annak kapcsolatáról az SDG-kkel, és végezetül a képviselők is szót kapnak, és kommentálhatják az elhangzottakat. Először Venta úrnak adom meg a szót négy percre. We have a dictator here. okay, thank, thank you, Chair, but I use... Van egy diktátorunk. Én anyanyelvemen fogok beszélni, elnök asszony. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Mindenkit szeretnék üdvözölni, a nemzeti parlamentek, tagállami parlamentek képviselőit is. Az Európai Fejlesztési Konszenzus az egy közös politikai nyilatkozat a tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az Európai Parlamentet képviselhettem a tárgyalások során, az máltai elnökség alatt. A kollégáimmal és elnökünk támogatásával egy megállapodást sikerült létrehoznunk. Miért is volt szükség erre a megújított megközelítésre a fejlesztéspolitikában? Az előző felszólaló már kitért erre, amikor megnézzük a nemzetközi politikai helyzetet, számos új fejleményről számolhatunk be. 8 MDG helyett immár 17 SDG, tehát fenntartható fejlesztési cél van. Ezért az európai nyilatkozatra eh, nagyon szükség volt az új körülmények között, amely köthető az Agenda 2030-hoz, és eh, annak a célkitűzéseihez, ami gyakorlatilag egy eh, globális cselekvési tervet jelent, amely az emberekre, a békére, a jólétre és a partnerségre koncentrál. A konszenzus ebben nagy fontos, mert eh, megváltoztatja az Európai Unió együttműködési keretét, a, eh, új választ ad a fenntartató fejlesztésre, a szegénység csökkentésére, az egyenlőtlenségek elleni eh, fellépésre, de kitér a demográfiai kihívásokra, a gazdasági kihívásokra, a társadalmi problémákra és a környezeti problémákra is. Ahogy azt tudjuk, az Európai Unió és tagállamai a legnagyobb hozzájárulói, a legnagyobb donorjai ennek a folyamatnak, 74,5 millió euró oktatásra, az egészségügyhöz való hozzáférésre, jogállamiságra, nemek közti egyenlőségre, vízhez való hozzáférésre, nyersanyagokhoz való hozzáférésre, innovációra, munkahelyteremtésre. Az érve másik oldala a hivatalos fejlesztési támogatás, ami mindennek az alapja, a konszenzus alapja, ezek a mi vállalásaink e, A célkitűzés e, a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át e, felhasználni fejlesztési célokra 2030-ig. Az EP szempontjából különösen fontos az, hogy konzekvens, jobban koordinált legyen ez a sok EU szintű, tagállami szintű fellépés, összetartóak legyenek és másik cél az volt, hogy a jó irányítást megerősítsük, bevonva a nem kormányzati szervezeteket, és létrehozzunk egy elszámoltathatóságot. Ez nagyon fontos, és ebben a parlamentek, mármint a tagállami parlamentek szerepét is meg kell erősíteni, csak úgy, mint a regionális eh, parlamentekét és a civil társadalomét. Itt eh, politikai, költségvetési és demokratikus támogatásról eh, van szó ezekben az országokban is, de egyébként a fejlődő országokban is. A PPP konstrukciók a méltányos kereskedelem szintén fontos része ennek a konszenzusnak. Mindez kapcsolódik a megfelelő migrációs politikához, mert hogyha megnézzük, akkor a kényszerű migráció elleni fellépés egy fontos kérdés. A stabil országok kevésbé kiszolgáltatottak, és akkor nem lenne ilyen eh, kényszerű eh, migráció. Fontos egyébként a biztonságpolitikát, a gazdaságpolitikát, környezetvédelmet összekötni az összes olyan mechanizmushoz, mechanizmussal, amelyek egyébként jobb irányítást eh, eredményeznek, és most pedig átadom Norbertnek a szót, kollégámnak. Okay, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Eleni. Köszönöm szépen, Bogdan, Kedves kollégák, a Nemzeti Parlamentek képviseletében, illetve az Afrikai Parlamentek és a Pánafrikai Parlament képviseletében. Kedves kollégák, úgy érzem, hogy uh, a közelgő csúcs találkozó előterében az EU és az afrikai országok között nagyon jó jelzés az, hogy önök itt vannak ma velünk, uh, azért, hogy együtt beszéljünk a fenntartható fejlesztési célok megvalósításáról. Én a szocialisták képviseletében vagyok tevője ennek a témának, és Bognán Vent a néppárti kollégámmal együtt dolgoztunk, csak egy rövid megjegyzésem van, én Németországból érkeztem. Németországban egyelőre nincsen konszenzus arról, hogy hogyan és álljon fel a kormány, viszont az Európai Parlamentben konszenzus van, ez azt jelenti, hogy együtt fogunk tudni dolgozni, nem csak a két nagy párt között, hanem a többi pártot is bevonva. A kollégám felhívta a figyelmet arra, hogy a szegénység megszüntetése a legfőbb elv, és egyik pillére a fejlesztésnek. A szegénység megszüntetését úgy értelmezzük, hogy a környezeti gazdasági dimenziókat integráljuk, illetve összhangba hozzuk a 2030-as fejlesztési célokkal. És annak érdekében, hogy ezekhez a célekhoz hozzájárulhassunk, a tagországoknak a 0,7%-os célt el kell ér, érniük. A tárgyalásokon um, ehhez ragaszkodtunk, az új konszenzus azonban sajnos nem újította meg a közvetlen célok esetében a menetrendet, és nem ragaszkodott az előző konszenzushoz. Éppen ezért mi bízunk önökben, annak érdekében, hogy tagországaikat arra bíztatják, hogy teljesítsék a 0,7%-os célt. Az új konszenzus a COP23-as vállásokat megerősíti, az éghajlati változások kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, a legeltetéshez. Nagyon fontos, hogy az éhezés megszüntetés érdekében beruházások valósuljanak meg, illetve hogy a kis gazdákat is támogatásban részesítsük, és ezek a finanszírozási mechanizmusok segítség őket abban, hogy szövetkezeteket hozzanak létre. A beruházásokhoz és kapcsolódnak az éghajlati standardok is, és a konszenzus kitér arra, a, arra, hogy nagyon fontos a szociális felelősségvállalás a fejlődő országokban. És rajtunk parlamenti képviselőkön fog múlani az, hogy együtt dolgozzunk a civil társadalom képviselőivel, illetve hogy folyamatosan figyelemmel kövessük ezen standardok megvalósítását, annak érdekében, hogy az ott élő emberek életkörülményeiben változást éljünk meg. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, nem tér ki a konszenzus, azt gondolom, hogy erről többet kell gondolkodnunk. és értékes szakbizottságként fontos feladatoknak tartjuk azt. Fontos, hogy megszüntessük a kényszerített bevándorlást. A bevándorlás pozitívan is hozzájárulhat a fenntartható fejlődéshez. A konszenzus egy olyan bevándorlási politikát kér, amely egy kölcsönös felelősségvállalásra és a humanitárius emberi jogok tiszteletben tartására alapul az ensz és a tagországokat arra bírja, hogy egy holisztikus megközelítést alkalmazzanak, illetve a bevándorlás alapokait megszüntessék. Hát fontos, hogy a fejlesztési együttműködés és a bevándorlás menedzsmentje között ne egy negatív kapocs legyen. Várom a következő találkozónkat, amire a következő év novemberében kerül sor, és várom azt, hogy önök majd beszámoljanak arról, mit sikerült elérnünk, illetve hogy a nemzeti eh, parlamentekkel hogyan sikerült megvalósítani a fenntartható fejlesztési célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is az anyanyelvemen szeretnék szólni, és mielőtt Fronténi úrnak adom meg a szót, kérem a Nemzeti Parlamentek képviselőit, hogy töltsék ki a hozzászólási kártyákat, amennyiben úgy érzik, hogy hozzá szeretnének szólni a vitához. Köszönöm. Mr. Frontini, you have the floor. Frontini úr, parancsoljon, öné a szó. Roman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mindenkit köszönteni szeretnék. Megtiszteltetés számomra, hogy beszéltek a konszenzusról, ennek több oka is van. Ezekre ki fogok majd térni az előadásomban. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, hiszen közösen dolgoztak együtt az intézmények, az Európai a parlamenttel együtt, és megtiszteltetés eh, volt számomra az, hogy a bizottság képviseletében együtt dolgozhatom a két társjelentős tevővel, illetve az elnökkel. Nincs túlságosan sok időm, éppen ezért eh, elkezdem az előadásommal. Az első pont, amire ki szeretnék térni, az a, az a következő, hogy a konszenzusnak egy nagyon eh, fontos eleme az, hogy a bizottság elnöke is uh, illetve az Európai Parlament elnöke is aláírták ezt, valamint a tanács elnöke a tanács nevében. Tehát egy olyan dokumentumról van szó, amely EU szinten vonatkozik az EU-s együttműködése, illetve a tagországok bilaterális együttműködésére ugyanúgy, tehát ez egy közös keret, és ez nagyon fontos. Létezik egy EU-s fejlesztési együttműködés, viszont létezik 28 bilaterális együttműködés is az EU-val. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezen politikák koherensebben valósuljanak meg? Nagyon fontos az általános együttműködés hatékonyságát javítani. Éppen eh, ehhez nélkülözhetetlen a közös dokumentum, és azt gondolom, hogy a koherencia megteremtéséhez is nagyon fontos, illetve a koordinációhoz. Az európai konszenzus megpróbál választ adni számos globális kihívásra, illetve megpróbál nemzetközi agendára is választ adni, amely egyértelmű változást jelent a nemzetközi együttműködés, a fejlesztési együttműködés szempontjából. Hogyha eh, emlékeznek rá, a fejlődő országoknak problémáink vannak, és a fejlődő országok segítik őket. De ez nem azt jelenti, hogy nekik nem lennének problémáik. Tehát a, az SDG, a fenntartható fejlesztési célok azt jelentik, hogy az összes problémát megpróbálják közösen megoldani, a fejlődő és, fejlesztés, fejlődő és fejlett országok egy koordinált fellépéssel. Tehát szükség van az európai konszenzusra. Következő szlájdot kérném. Tehát egy olyan európai konszenzusra van szükségünk, amely erre megpróbál választ adni. A partnerség, béke, planéta és prosperitás. Ezzel meg akartuk mutatni azt, hogy nem lehet a fejlesztési politikát izoláltan kezelni, hiszen ez egy szélesebb környezetbe helyezkedik. Éppen ezért szerettünk volna dolgozni a fejlesztési politika és elég a kulcsontosságú politikák közötti kapcsolat, például a biztonsági politikával kapcsolatban, hiszen nincsen béke nélkül fejlesztés, bevándorlás nélkül sem, hogy válságban-e, vagy kihívást jelent a bevándorlás az egy másik kérdés. A humanitárius segítségnyújtás szintén ide tartozik, hiszen fejlesztési politikával kéz a kézben kell dolgoznia. A fejlesztési politika az adópolitikához, az éghajlati politikához és az változási politikákhoz is kapcsolódik. Gyorsan haladok, mert kevés az időm, de szeretnék néhány szót szólni arról, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Az első dolog, ahogy említettem, jobb koordinált fellépés az EU és a tagországok között. Éppen ezért nagyon fontos a mai ülés az európai parlamenti képviselők, illetve a nemzeti parlamenti képviselők között. A konszenzusban számos fellépés szerepel, a közös programozás, a közös programok kialakítása például a második megjegyzésem. Gondolkodnunk kell arról, hogy hogyan tudjuk az összes finanszírozási eh, forrás mobilizálni a GDP 0,7%-a ehm, nagyon fontos szél, illetve a, a magánfinanszírozás eh, a garanciákon keresztül is eh, meghatározott. tehát nagyon fontos a magánszektort is mobilizálni illetve a tagországi finanszírozás mobilizálására is szükség van. Talán ez a finanszírozás eh, legstabilabb forrása. Tehát eh, segítenünk kell a partnereinket mindebben. És egy olyan agendát kell kialakítanunk, amely eh, minden érintettet belevesz a folyamatba, de ez a személyekre szóló agenda, nem a, a kormányok számára kialakított agenda. Mi az embereket képviseljük és a társadalmat. A fejlesztés eredményeit tovább kell vinnünk, a politikák koherenciáját biztosítani. És nagyon fontos a megfelelő politikát kialakítani illetve biztosítani kell azt, hogy az általános a politikák koherenciája megvalósuljon a fejlődő országok számára is. Tehát ez egy univerzális átfogó agenda, a konszenzus, a legszegényebb országokra összpontosul, a szegénység megszüntetésére. Mi tudjuk azt, hogy a fejlesztési együttműködésre különböző típusú fejlődő országok esetében van szükség. Vannak olyanok, amelyek nagyon szegények, válságban vannak, de vannak olyanok is, amelyek fejlődnek. Minden tagország fontos a 2030-as célok megvalósításához, és differenciált megközelítést kell alkalmaznunk a különböző típusú fejlődő országok esetében. A bizottság megpróbálja eh, mindezt megvalósítani, és a programjaink középtávú áttekintésében is figyelembe venni, illetve a következő eh, több éves pénzügyi keretnél is figyelembe venni. illetve abba a partnerségbe, amely majd a kotonói folyamatot felváltja. Számos speciális akciót tervezünk, például az Európai Beruházási Terv kialakítását, az ensz együttműködünk annak érdekében, hogy a nőket segítsük, illetve az erőszak megszüntetéséért több mint 500 millió euróval szeretnénk ezt támogatni. Tehát mindezt végezzük EU szinten az önök szerepe ebben meghatározó lesz, illetve nagyon sok fog azon múlni, hogy a konszenzus a tagországok hogyan fogják a saját terveikbe integrálni. Végezetül pedig, ami a megvalósítást illeti, a megvalósítást e, úgy lehet segíteni, hogyha beszámolók készülnek, és van egy közös kötelezettségvállalásunk az Európai Parlamenttel, a tagországokkal, szeretnénk a megvalósításra, a konszenzusra egy jelentést készíteni. Szeretnénk figyelmel követni a fenntartható fejlesztések megvalósását 2019-ig. Ez egy nagyon fontos pillanat, tehát éppen ezért nagyon fontos az EU-s cselekvésekről és a tagországi cselekvésekről is beszámolót készíteni. Köszönöm. I'm repeating. Thank you, Mr. Frontini. Megismétlem, köszönöm szépen Frontini úrnak. Kedves kollégák, önöké a szó. Három percet tudok adni egy hozzászólásra és kérem tartsák be ezt, fogalmazzanak tömören, hogy mindenki hm, lehetőséget kapjon a hozzászólásra, aki szeretne hogyha hozzászólnak, kérem mutatkozzanak be, illetve mutassák be azt az országot, ahonnan érkeznek, és ha kérdést tesznek fel, akkor mondják el azt is, hogy kinek teszik fel a kérdést. Köszönöm. Anna Terón, Spanyolország. Köszönöm szépen ezt a délelőtti ülést, a Spanyolországból jövök. Talán közelebb kell mennem a mikrofonhoz. Peteron, Berber Teron vagyok Spanyolországból. Ma délelőtt én is szerettem volna feltenni egy kérdést, de hát eh, nem is egy konkrét hozzászólót kérdezzek meg, hanem úgy általában a konszenzussal kapcsolatban van egy kérdésem. Végigolvastam, beleolvastam a témába, a folyamatot is alapvetően figyelemmel kísérem. A kérdésem most az, hogy a konszenzus itt a parlamentben milyen támogatást élvez? Egy kicsivel részletesebb információt szeretnék, ha lehet ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szót adok. Anigen Wittfeld, Norvégia. Norvégia tehát. Mikrofont kérünk. A hozzászóló sajnos nem mikrofonba beszél. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy részt vehetünk ezen a rendkívül fontos vitán. A jólét egyenlő elosztása egy alapvető feltétele a fenntartható célok elérésének. Az adóparadicsomokat tőke menekülés lehetetlené teszi egyes országok számára, hogy például az oktatást, a jóléti szolgáltatásokat biztosítsák. A politikai vezetést a fejlődő országban meg, meg kell kérdezni, hogy hogyan gondolkodik az egyenlő előosztásról és azzal kapcsolatban, hogy a fejlődő országokon belül hogyan működik ez az egyenlő elosztás, ez csak akkor maradhat fenn, hogyha a politikai vezetők elszámoltathatók um, az újraelosztás kérdésében, és a befogadott növekedést támogatják. A fejlesztés finanszírozása egy fontos dolog, és uh, örülök annak, hogy elmondhatom, hogy Norvégia betartotta a GDP 1 százalékára vonatkozó előirányzatát a fejlesztés támogatására, vonatkozásában, és a fejlesztési célok egyébként a mi kiadásaink irányvonalát képezik. A második világháború után Európa azért tudott fejlődni, mert támogatást kapott, meg szabadkereskedelemben részesült. A piacok megnyitása fontos része volt a növekedésnek és az stratégiájuknak. Fejlődő országok esetében is számos alkalommal látjuk, hogy a kereskedelem hozzájárul a növekedéshez, a verseny erősödése is ez jár járul hozzá fejlődő országok esetében, viszont azt is látjuk, hogy bizonyos, eset, bizonyos országok ellenállnak, szembeszállnak a politikai paletta jobb és baloldalán is a szabadkereskedelemmel. A verseny versenyt igyekeznek protekcionizmussal megakadályozni, ez a válasz, és ez nem jó szerintünk. Ezért úgy gondoljuk, hogy tisztességes munka és verseny nélkül nem lehet haladni, és létre kell hozni a tisztességes munkasztenderdeket az országokban a befogadó növekedés érdekében. Éppen ezért a fejlesztési célok elérése érdekében mindkét oldalon szükség van a haladásra. Köszönöm szépen! Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Eman Dimitrius Emaluidis Görögországból. Ön kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt az új megállapodást a fejlődési területen itt Európában. Ez fontos, hogy az európai intézmények és a tagállamok egyaránt eh, igénybe veszik majd, és figyelembe veszik ezeket eh, a fejlesztés során. De tisztában vagyok azzal, hogy eh, az európai szociális modell védelmére szükség van, viszont itt nagyon nagy kihívás is jelentkezik mindenhol. Az ifjúsági munkanélküliség, a klímaváltozás, a népvándorlás, a föld felmelegedése, a szegények eh, számának növekedése, az emberi jogok sérelme, ez számos helyen egyre erőteljesebben figyelhető meg a világon. Az Agenda 2030 vagy 2030 igencsak pozitív hatásokkal járhat, hogyha ezekkel a kihívásokkal foglalkozni akarunk tagállami szinten szükség van arra, hogy koordinációra kerüljön sor a különböző minisztériumok között 2016 után. Erre sor is kerül, és egyébként a kormány most átvállalt ezt a feladatot nemzeti szinten. A, komolyan kell menni ezeket. Az első időszakban ezek után azt látjuk, hogy a 17 cél és a rengeteg alcél, amiről itt beszélünk, például a fenntartható fejlődés esetében hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági, szociális és környezeti aspektusokat egyaránt kezelni tudjuk a fejlesztés során. Tehát ez a három dimenzió együtt figyelembe, és ez adja az alapfeltételét annak, hogy az emberiség számára fenntartható fejlődést is így egyben jövőt tudjuk biztosítani. Úgy gondolom, hogy ebben a keretben kell valamennyiünknek gondolkodnia, cselekednie, ez kell, hogy legyen a tengely, ami mentén haladunk, és így tudunk majd konkrét célokat is elérni. Köszönöm szépen. Szót adok Románia, Bíró Rozália. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az ülést, ez kiváló lehetőséget kínál nekünk. Egy kicsit szeretnék kitérni a romániai helyzetről, románul fogok beszélni, köszönöm. Románia 193 ország közé tartozik, amelyek támogatják a fenntartható fejlődési célokat. Románia víziója az, hogy a 20-30-as célokat egy kormányprogramon való, keresztül valósítjuk meg az inkluzív növekedés keretei között szeretnénk elmondani, a felelősség, amit vállalunk nemzeti szinten a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében igen nagy, és itt először is azonosítani kell azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a célokat jobban tudjuk elérni hiszen ez egy ki, nagy kívást jelentő folyamat lesz, és egy monitoring mechanizmusra is szükség van, és azonosítani kell a szükséges pénzügyi erőforrásokat is, amelyeket be kell vetni. Egy, éppen ezért egy integrált megközelítésre van szükség, gazdasági, szociális és környezeti ö, aspektusokat egyaránt figyelembe kell venni méghozzá integrált módon. Azt is gondoljuk még, hogy egy térképet kéne kialakítani, figyelembe véve a nemzeti stratégiákat, amelyek már fennállnak a 20-30-as célok elérésekor. Ide tartozik a környezetvédelem, a nemek közötti egyenlőség elősegítése, illetőleg a fejlesztés támogatása és utána meg kéne nézni, hogy hol vannak az eltérések a meglévő nemzeti stratégiák és a célok között, és hat ezek után határidő hozzárendelése meg kell állapítani a konkrét teendőket. 2017-ben Románia létrehozta a fenntartható fejlődésért felelős osztályt a miniszterelnökségi hivatalon belül, és ez az a testület, amely koordinálja a 2030-as agenda feladatainak végrehajtását Romániában. Pillanatnyilag ez az osztály éppen azzal foglalkozik, hogy egy általános konzultációt szervez a közigazgatásban az érintett szervezetek számára, bevonva az önkormányzatokat is. A Környezetvédelmi Minisztériumon belül van egy minisztériumok közötti testület, amelyik nemzeti szinten valamennyi érintett minisztérium bevonásával készít lépéseket, és létrehoztunk egy munkacsoportot is ezen minisztériumon belül, hogy egy nemzeti fenntarthatós, nemzeti fenntartható fejlődési cél csoportot fogalmazzunk meg valamennyiünk szerepe az, hogy támogassuk és elősegítsük a fejlesztési célok elérését. Azt szeretnénk, hogy itt Románia fontos szerepet játszon a dél európai országok között is a célok elérésében, és 2018 egy nemzeti jelentést is készítünk majd éppen ezért. Köszönöm Rozáliának. Mielőtt szót adok két európai parlamenti képviselőnek is, Lola Sánchezről van szó, és Heidi Hautala, a két európai parlamenti képviselő, válaszolni fogok Anna Teronnak a kérdését tekintve 450 szavaztak mellette a plenáris szavazáson, 17-en ellene, és 159 tartózkodás volt. Ez volt az eredménye szavazáson a konszenzus kapcsán. Lola, köszönöm szépen. A konszenzus aktualizálásának célja, hogy az STG-k logikáját továbbfejlesztjük. Az elmúlt években ez gyakran szóba is került. Általában az oda vezetett, hogy a fejlesztést és a migrációt vizsgálták együtt, és itt rámutattak a magánszféra jelentőségére. Most uh, igyekeznek az uh, emberek uh, mozgását befolyásolni. Gyakorlatilag externalizáljuk a külső határok ellenőrzését. Ez történik a magáncégek bevonásával. Itt különböző eszközök vannak, és, de egyelőre nem tudjuk kezelni ezt a kérdést, ami pedig a kötelezettségvállalás nyelvezetét illeti, például ahogyan bevonjuk a magánszférát, súlyos kérdéseket vet fel az nők és férfiak egyenlő elbánása, ez egy fontos kérdés az LGBT, LBT ügyekben, ez nem elegendő, mm, így a konszenzus nem lesz működőképes. Ezért aztán el kell, hogy mondjuk, a szavazatok 54%-a volt a konszenzus mellett itt a parlamentben, a zöldek, a GUE egy alternatív kezdeményezést is bemutatott, és a parlament pozícióira egyértelműen rámutattunk, és sok mindent sikerült megjelenítenünk. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogyha csak a segítségnyújtás hatékonyságát veszük figyelembe, viszont az egyes helyi politikákat nem tudjuk bevonni, ez nem fog működni. Egyébként ragaszkodtunk ahhoz is, hogy létrehozzuk annak a szükségességét, hogy elszámoltathatóak legyenek a célok, ami pedig a 0,7%-at illeti, ezt konkrétan meg kell fogalmazni. Nagyon nehéz eh, fokozatosan elérni ezeket a célokat. Aláhúztuk egyébként itt azt is, hogy ezek az egyedi célok eh, fontosak, de a fogadó államok eh, érdekeit is figyelembe kell venni, és nem szabad aláásni egyes lépéseket a külső határok ellenőrzése és a fejlesztési segítség nem mindig ugyanaz. Ezeket szét kell választani. Szeretnénk -e megfelelő eszközrendszert kialakítani a biztonságpolitikán belül is. Meg kell. Az, a lényeg az, hogy a szegénység ellen lépjünk fel mi az egészet itt a hiányosságok miatt egy rossz konszenzusnak tartjuk, és az ebből adódó politikát is gyengének tartjuk. Köszönöm szépen. Hozzá kíván szólni? Ventor. Spanyolul fogok hozzászólni. Jön. nem 54 ról 78,8% volt, 10% szavazott ellene, és 12% tartózkodott. Ezt így kell leszögezni szerintem. Vagyis majdnem 80% megszavazta a konszenzust. Kérem, ne emlegessenek hamis számokat, ezt így nem lehet kijelenteni. Még valamit nagyon jól tudják, hogy a parlamentben az egyes frakciókon belül voltak viták, tárgyalások. Persze vannak egyes aspektusok, mm, nyilván a, vannak dolgok, amiket nem tudunk figyelembe venni, a frakcióknak is konszenzust kellett kötni, és alkalmazkodni kell, és le kell mondani bizonyos dolgokról, de ami a, a zárószavazás eredményét illeti, hát, mm, ugye 690-en szavaztak, és több mint 78 százalékuk, vagy majdnem 78 százalék megszavazta ezt. Uh, uh, I will give the floor uh, later to Heidi. Heidi-nek később megadom a szót. Floor to Mr. or Mrs. I don't know. Mr. Mamet. Mameti Sidibemnek adom meg a Mameti Sidibe a pánafrikai parlament részéről. Tessék, Mameti Sidibe. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hmm, dans le programme, on nous a demandé de... de... A e, programban ugye felajánlották a lehetőséget, hogy e, reagáljunk erre az európai konszenzusra. Én úgy gondolom, hogy a fenntartható fejlesztési célokhoz valójában bolygószintű konszenzusra van szükség. Minden esetre az európai konszenzust közelíteni kell az afrikai konszenzushoz. Ugye van egy közös történelmünk, közös nyelveink vannak, én magam is most franciául beszélek, és vannak politikai és emberi kapcsolatok is, gazdasági kapcsolatok is. A Pánafrikai Parlament elnöke is tegnap erről beszélt. Mi egyébként egyrészt magunkra számítunk, másrészt arra a történelmi partnerségre, amelyet meg kell újítani Európával ahhoz, hogy el tudjuk érni a fenntartható fejlesztési célokat, azok megvalósuljanak. Mindezt felnőttesen, felnőttek közti kapcsolatként kell elképzelni. E, egyébként e, a 17. fejlesztési pont az, ami e, Afrikára egyszerűsíthető le. E, a másik 16 az úgymond e, kötelező teendő. És hát értek konvergencia szükséges mindehez. E, tehát Afrika fejlődése az, az európai stabilitáson keresztül is megvalósul, mert a megállapodások, például a klíma megállapodások is fontosak. Alors qu'il y avait tout tellement d'activités autour de ça. Mais faut-il où vont? Hova mennek azok az emberek, akik elmennek Afrikából? Oda, ahol jobb életet remélnek. C'était pour chercher à se développer továbbra is fejlődni akarnak nyilván. A mai, ma pedig globális kapcsolatok vannak, és ezekkel kell megvalósítanunk ezeket a célokat. Szükség van a fejlesztési programozásra, a 2030-as agenda alapján, meg a fejlesztési célok alapján, de hogy lehet elérni például az oktatási célokat akkor, amikor az osztálylétszám 100 egyes országokban vagy egyes iskolákban? a növekedést kell megosztani egymással, és akkor tud Európa is ebből hasznot húzni. Szüksége van Afrikának a fejlesztésre, a befektetésekre. Mamedi úr sajnos most félbe kell szakítanom, mondja az elnök. és akkor idézném Nelson Mandelát, az oktatásba kell elsősorban és leginkább és mindig eh, beruházni, mondta Nelson Mandela, és ezt mi ebben a házban is valljuk. Most pedig Mark Angelnek adom meg a szót Luxemburgból, és kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert különben nem tud mindenki megszólalni. Köszönöm, hogy megrendezték ezt az eseményt. Néhány megjegyzésem lenne a fejlesztési konszenzussal kapcsolatban, ami luxemburgi szempontból nem annyira előrelépés, hanem visszalépés, hogyha a 2005-ös konszenzushoz hasonlítjuk, de legalább most a 2030-as agendához, illetve a 17 fejlesztési célhoz hozzá van igazítva. Koherens dokumentumról van szó, amely megpróbálja összefésülni a 28 nemzeti fejlesztéspolitikát, azonban vannak ebben a konszenzusban olyan elemek, amelyek mi nem szeretünk, ellépett attól az alapvető céltól, hogy felszámoljuk a szegénységet, ügyet, és szintén aggasztónak tartjuk, a luxemburgi miniszter beszélt is erről többször a tárgyalások során, azt a kondicionalitást, ami megjelenik, illetve az utalást a visszafogadási megállapodásokra, amelyekkel mi nem értünk egyet. Az OECD Fejlesztési Bizottsága szerint Eh, pedig az, hogy összekötni a biztonságot, eh, össze kell kötni a biztonságot és a fejlesztést, ami bennünket megint csak kicsit aggaszt, ez a megfogalmazás, és ahogy azt Neuser úr eh, is mondta, valójában nincsen monitorozási rendszer, és nincs menetrend ahhoz, hogy hogyan kell elérni a 0,7%-os célkitűzést, ami nagyon hiányzik ebből a konszenzusból, és szégyenletes, hogy nincs benne. Ennyit a konszenzusról, még egy másik másik megjegyzésem is lenne ahhoz, amit Montero Pese asszony mondott az ENSZ részéről, a parlamentek szerepéről beszélt, és teljesen igaza van, az SDG-k megvalósulásában fontos szerepe van a parlamenteknek, ugyanakkor a parlamentek nem csak egymással kell, hogy kapcsolatba álljanak, hanem a civil társadalommal is. Luxemburgban a Fejlesztési Bizottságunk rendszeresen szervez a parlament képviselői és a civil társadalom képviselői között eszmecseréket. Itt elsősorban a fejlesztési célú civil szervezetekre e, gondolok, ez megint csak nagyon fontos. Luxemburg e, és a a luxemburgi parlamenti képviselők elkísérték a minisztert New Yorkba, amikor a High Level fórumot megtartották. Eh, mielőtt a miniszter elutazik egyébként, eh, a parlamentben beszél a képviselőkkel, és miután visszatér, ezt követően beszámol arról, hogy mi zajlott. Ez is egy módja annak, hogy a képviselők kövessék a célok megvalósulását, és ezzel nem csak a Fejlesztési Bizottság, hanem például a Környezetvédelmi Bizottság is foglalkoznak, és vannak ilyen közös eseményeink, ahol együtt beszélünk ezekről a kérdésekről. És itt most az elnök asszony szeretne szót kérni, és Angel a végén mondta valóban, ez egy fontos dolog, a konszenzusnál voltak vitatott pontok, vitatott kérdések de itt nem az Európai Bizottságról van szó, illetve nem az Európai Bizottság konszenzusa ez, és nem is a miénk, hanem 28 tagállam és a parlament konszenzusáról, és ezek között vannak olyan kormányok, amelyeknek az álláspontját mi sem eh, osztjuk, de mégis meg kellett állapodni. Eh, jönnek a miniszterek, eh, elmondják a nemzeti álláspontokat, és ugye a, a, dolog nyitja az, hogy minden parlamentben legyenek nemzeti viták a miniszterrel, és ne úgy lássák ezt az egészet, hogy ezt a dokumentumot így csinálták itt készítették el, hanem legyen tagállami input is. Lány asszony következik. Thanks, Chair. Uh, colleagues. Köszönöm. Kedves kollégák, én is örülök ennek a lehetőségnek, hogy találkozhatunk itt a tagállami parlamentek képviselővel teljesen nyilvánvaló ma, hogy van egy komoly felelősségünk az EU-nak vagy sikerül példamutató módon vezető szerepet játszania a fenntartható fejlesztési célok megvalósításában, és megragadja ezt a vezető szerepet, vagy megint csak azt látjuk, hogy papíron maradnak ezek a célok teljesen nyilvánvaló, hogy a politikai helyzet globális szinten 2015-höz képest megváltozott, amikor is elfogadtuk ezeket az SDG-ket. Inkább fókuszáljunk arra, hogy mi mit tehetünk, ahhoz, hogy megvalósuljon ez a, világ, ez a, ez a program. A Concord szerint tíz országban jött létre a minisztérium közi eh, párbeszéd, vagy valami fajta mobilizációs struktúra, amely magában foglalja az SDG-k megvalósításához szükséges minisztériumok eh, összefogását. Az EU szintjén azonban eh, nem egyértelmű, hogy ez a minisztérium közi struktúra az egyáltalán működőképes. Én köszönöm Barbarának ezt a nagyon érdekes felvezetést, és ő is említette azt, amit mi itt sokszor mondunk a parlamentben, itt nem csak a fejlesztésről van szó, hanem a mindennapi életünkről és a gyerekeink jövőjéről. Ezért be kell vonnunk egy sor más szakbizottságot is, amelyek egyébként adott esetben nem is tudnak arról, hogy közös felelősségünk van abban, hogy együtt monitorozzuk az SDG-k megvalósulását. Centralizált szinten látunk jó példákat, régiók, egyes városok, mint Kopenhága előálltak nagyon jó programokkal eh, meg kell valósítani az elszámoltathatóságot, jogszabályok kellenek, költségvetést kell ehhez rendelni és elszámoltatni a kormányokat. A, ez az agenda, ez eh, ugye egyetemes, tehát minden kormány elvileg elszámoltatható. Eh, ugyanakkor a Concord szerint csak három nemzeti parlament tette meg ezt a, az elszámoltatásra irányuló lépéseket. Finnországban, Németországban, felálltak testületek erre. Én ezért javasolnám és erősen bátorítanám a tagállami parlamenti kollégákat, hogy hozzanak létre ilyen struktúrákat. Még mindig várunk arra, hogy egy végrehajtási, átfogó végrehajtási stratégia EU szinten is megvalósuljon, és szükség van eh, menetrendre, eh, intézkedésekre. Nem elég az, hogy egy 29. végrehajtási keretet létrehozunk, koordinálni kell a tagállamok végrehajtási stratégiáját, és eh, Wiffelt norvég kollégára nézve és visszautalva Eh, én magam is úgy gondolom, hogy eh, szörnyű dolog az adóelkerülés, az adócsalás a, fejleszt, a fejlődő országokban is. Eh, én magam annak idején a jelentésben részt vettem, amely erről szól, az ODA nem elég, a helyi erőforrásokat is mozgósítani kell, hogy ne legyen ennyi adóelkerülés, adócsalás a fejlődő világban, amelynek az összértéke elérheti az ezer milliárd dollárt is. Ha nem teszünk így, akkor valójában azok a pénzek, amiket egyik kezünkkel adunk, a másikkal visszavesszük. Köszönöm, most Stella Bianchi-nak adom meg a szót olaszok. Thank you, Chair. Thank you all for... Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek köszönöm ezt a nagyon fontos lehetőséget. Néhány pontot szeretnék említeni. Először is nagyon fontos, eh, hogy lássuk azt, hogy ez nem csak a fejlődő országok számára, hanem a fejlett és fejlődő országok számára kialakított agenda, és mindannyiunknak tennünk kell, hiszen eh, ez az agenda a polgárok életének minden részletére, gyermekek, nők életére is kiterjed. A 17 cél lefedi a mindennapi élet minden aspektusát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy erre a holisztikus struktúrát megközelítésre alapozzunk, és ezt figyelemmel kell kísérni. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy speciális célokat kell kialakítanunk, és fontos, hogy ezeket figyelemmel kísérjük. Természetesen tudjuk azt, hogy a célok egymáshoz kapcsolódnak. Egy cselekvés egy, egy cél esetében eh, nagyon fontos. Az oktatás eh, meghatározó elem mindebben. Eh, nagyon fontos, hogy erre összpontosítsunk és természetesen morális kötelezettségünk az egyes és a kettes célra kezdenünk, a szegénység eh, megszüntetésével és az élelmiszer eh, biztonsággal. Sajnos az éhénység eh, megint létezik, és fontos, hogy ez ne forduljon elő, ne legyen éhénység. Két rövid pontra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az éghajlatváltozás. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és ezzel minden nap konfrontálódunk a fogyasztásnál, az energiafogyasztásnál, és igenis fenyegeti az éghajlatváltozás a földbolygónkat. A dekarbonizáció nagyon fontos, hogy a az agendánk elején szerepeljen. És európai és globális szereplőként nagyon fontos, hogy 2050-ig 0%-os legyen a kibocsátás a Párizsi megállapodásnak köszönhetően. Nagyon fontos ez a cél a kis szigetek számára, mindannyiunk számára, hiszen nem látjuk előre azt, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezt a küszöböt elérjük. A nők erősítése nagyon fontos. Az országainkban, Európában, különösen a fejlődő országokban a nők eh, szerepállásának erősítése hozzájárul a fenntartható fejlesztéshez illetve a családok jóléte, gyermekek jóléte. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani, a parlament szerepe nagyon fontos. Az ENSZ elfogadta a fenntartható fejlesztési célokat, de fontos, hogy a parlament az ambícióit tovább erősítse. És az utolsó pont, szeretném látni azt, hogy Európa vezető szerepet vállal mindebben. Elnök, köszönöm szépen, Stella. Neuser úr, a társjelentéstevő kért még szót, egy percet tudok adni. Dank. Köszönöm szépen, Eléni. Csak nagyon röviden eh, néhány megjegyzést fogalmaznék meg mindahhoz, amit a spanyol kolléganőtől hallottunk. A parlamentben egyértelmű volt a többség. Az eredmények, amiket sikerült elérni, attól függtek, hogy a tagországok hogyan lépnek fel. És vannak olyan tagországok, akik teljesen más elképzelést alakítottak ki, a tekintetben, hogy 0,7%-os célt el akarják elérni. Magyarország elmondta azt, hogy nem hajlandóak a, arra, hogy Brüsszel mondja meg nekik, hogy 0,7%-os legyen a cél, hanem Budapesten szeretnénk erről magunk dönteni. Tehát itt a kompromisszum nehéz volt. A második pont, a norvég kolléganő, ami az adók kérdését illeti, illetve a tőke kiáramlását, tehát itt az Európai Uniónak feladatai vannak, az Európai Unión belül is, illetve az afrikai elittel szemben is el kell mondjuk azt, hogy az adócsalás, az adó megkerülés, illetve az adóparadicsomokban történő pénzátutalás elfogadhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy itt ne legyünk visszafogottak, hanem egyértelmű üzenetet közvetítsünk. Amit a pánafrikai parlament kollégájától hallottunk, azt gondolom, hogy ennek az együttműködésnek eh, Abidjanban jelentős esélyei vannak a csúcs találkozón, de a közös eh, parlamenti közgyűlésben az AKC országok és az EU között, 78 AKC eh, ország plusz 28 EU-s tagország, mindenütt az ENSZ-ben többségünk, ENSZ-ben is többségünk van, tehát ez azt mutatja, hogy az együttműködés nagyon sok mindent hozhat, és sikeres lehet. Ami a luxemburgi kollégát illeti, természetesen szerettünk volna egyértelmű előrelépéseket tenni, új témákat is megneveztünk, amelyek fontosak voltak, az éghajlatváltozás, illetve a bevándorlás nem volt korábban téma a konszenzusban, én hálás vagyok azért, hogy a civil szervezetekkel ennyire jó az együttműködés Luxemburgban, ez van egy kitűnő példája annak, hogy a civil társadalmat hogyan tudjuk a parlamenti munkába bevonni, és azt gondolom, hogy kettő stratégiára van szükségünk. Európai, az Európai Parlamentben szükségünk van a nemzeti parlamentek támogatására, mi lesz a 0,7%-os céllal, illetve Európai Parlamentként készek vagyunk az európai intézményeken belül is, e, amellett eltökölni, e, eltökölni magunkat, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósuljanak. Köszönöm. Honorable Aliou Mamadou Konde from the Pan-African Parliament. pan afrikai Parlament képviseletében. Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a pánafrikai eh, parlament képviseletében megköszönjem eh, az Európai Unió és az Afrikai országok közötti csúcs találkozó szervezőnek a munkáját, és nagyon fontos, hogy kialakult az új konszenzus. Ahogy az első hozzászóló elmondta, az új konszenzusnak a célja a fenntartható célok megvalósítása, illetve hogy jobban felvirágozzanak ezek az országok. 2015-ben a nemzetközi közösség fogadta ezeket a cégokat, és a 2030-as célok egy nagyon fontos lépést jelentettek a szegénység megszüntetésében, illetve a fenntartható fejlődés kilakításában. Nagyon fontos azzal a politikával foglalkozni, amelyet az Európai Uniónak folytatnia kell, annak érdekében, hogy a világszintű kihívásokkal szembenézzen. Ezek a kihívások Afrika szempontjából a szegénység megszüntetését, a biztonság, a béke helyreállítását, a humanitárius segítségnyújtás megerősítését, illetve a szabálytalan bevándorlás visszaszorítását, az éghajlatváltozási kérdéseket, illetve a globális felmelegedés elleni küzdelmet jelenti. A konszenzus a következő tényekre szeretne támaszkodni a nők férfiak között esélyegyenlőségre, a fiatalságra, az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés, a jó kormányzás, a demokráciára, illetve a természeti erőforrások mobilizálására. A Pán-Afrikai Parlament e, is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és különböző szektoriális politikákat valósított meg. és ezeket a kérdéseket felvetett az Európai Unióval való együttműködésben. Bizonyos afrikai országok követik a PNDS-ek finanszírozását, és úgy gondolom, hogy mindez az együttműködés új formájának egyik fontos tesztje is lesz. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Conde. Now I give the floor to Mrs. Hautala. Hautala asszony szót. Um, I think it's really very uh, welcome that... Köszönöm szépen. Tényleg jó dolog, hogy sor kerül erre az együttesülésre, mert így együtt tudjuk elérni, hogy több legyen a papírnál, vagy szép szónál ez az új konszenzus, és a nemzeti parlamentek feladata, hogy elszámoltathatóvá tegyék a kormányaikat, és hogy a civil társadalmat is tájékoztassák. Az európai civil társadalom időnként jobb információkkal rendelkezik, mint bárki közülünk a parlamentben ami a feladatunkat illeti, egy kicsit privilegizált helyzetben vagyunk. A, elszámoltat az Európai Bizottságot, és itt felletnék egy néhány kérdést a finanszírozás kapcsán, amit felmerült. Valamennyien tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keretet készítjük éppen elő, ez a 2020-szal kezdődő pénzügyi keret. Számunkra nagyon fontos, hogy megértsük a következő lépéseket, milyen alapokon tervezi. Az Európai Bizottság vannak arra mutató jelek, hogy egy ilyen specializált fejlesztési eszköz majd nem áll rendelkezésre, és ami mindent összefogna. Persze jó dolog, hogyha van az agenda 20-30, vagy egy politikai koherencia is, ér, ér, is érvényesül itt, de ne ássuk alá azt a tényt, hogy időnként ez azt is jelenthetné, hogy a fejlesztés hatékonysága, a fejlesztési cél alárendelt szerepet játszanak más célokhoz képest. Kollégák erről beszéltek, és itt szóba került a biztonság és a migráció témája például. Ezért világosá kell tennünk. A feladatunk az, hogy a fejlesztési célokat megvédjük közösen. Ilyen szellemben kérdezem meg az Európai Bizottságot egy magyarázat igényével, hogy milyen opciók vannak az eszközöket a finanszírozást tekintve az új több éves pénzügyi keretben. Szeretném még elmondani azt, hogy nagyon jó hozzászólásokat hallottunk nemzeti parlamentektől, akik példaértékűen viselkednek a fejlesztés finanszírozásában. Olasz kollégánkkal teljesen egyetértek, aki arról beszélt, hogy mennyire fontos a klímafinanszírozás témája. Biztosítani kell, hogy eh, elérjük azokat a célokat, amelyeket akarjunk, tehát eh, az Egyesült Államok csökkenteni fogja a klímafinanszírozást a fejlődő országokban, eh, méghozzá jelentősen, ezért az EU országoknak feladatok van, kompenzálni kell ezt és hogy szembeszálljunk Trump elnökkel, aki éppen a, a legszegényebb férfiakat és nőket hozza nehéz helyzetbe, és más területeken is, vagy a szexuális reproduktív egészség témáját is így kezel Lloyd Russell az Egyesült Királyságból. Köszönöm szépen, elnök asszony öröm látni, hogy itt egy koordinált stratégia is létezik a fenntartható fejlesztési célok kapcsán, és jó volt hallani azt is, hogy az EU hozzájárul a jelentési tételhez itt 2019-hez, és igen, a saját kormányunkat is arra készítjük, hogy készítsen jelentést ebben az ügyben, és a ciklus feléné járunk, és pillanatnyilag az, az EU és az Egyesült Királyság nem jelent, és a ciklus nem ért véget, és egy új kezdődik, de nekünk el kell dönteni, hogy hogyan tudunk prioritást kialakítani a 17 terület kapcsán. Ez egy fontos tárgyalás, nehéz tárgyalás, hiszen senkit sem hagyhatunk magára, biztosítani kell, hogy megfelelően kezeljük a forrásainkat. Hogyha valakit magára hegyünk, más kollégák is említettek Mariette, Persze csalódást jelent, hogy az a forradalom, amit az SZDG-kkel ígértek, végül is nem valósult meg, mind eh, például a, szex, a vallás, szexualitás, a faj alapú megkülönböztetés ügyében, vagy az adattárolás Bér, Burma, Myanmar kérdésében látjuk, hogy a diszkrimináció továbbra is fennáll éppen etnikai alapon egyszerűen magukra hagytak egy egész népcsoportot. Nekünk biztosítanunk kellene, hogy foglalkozunk ezekkel a nagyon sérülékeny csoportokkal. Az Egyesült Királyság parlamentében a mi szakbizottságunk éppen vizsgálatot indított ebben a kérdésben, amit említettem. Mint norvég kollégám említette, az adóelkerülés, adócsalás, ez egy olyan dolog, amit, amivel foglalkoznunk kell, amit vizsgálni kell és a munkáspártot képviselem, és most ilyen minőségebben szólalok, meg biztosítani kell, hogy Európa és Nagy-Britannia az, amely vezető szerepet vállal ebben a kérdésben, és világosá kell tenni, hogy a fejlődő országoktól is elvárjuk, hogy kezeljék eh, az adóelkerülés témáját. Ha megnézzük a Paradise dokumentumokat, vagy a Panama dokumentumokat, európai és amerikai cégek és celebritások, hírességek tudatosan elkerülik az adófizetést, éppen a harmadik világban is. Hogyha megfizetnék ezeket az adókat, akkor a fejlesztési támogatásra nem is lenne valójában szükség, hiszen ezek az országok képesek lennének a saját adóalapjukból finanszírozni dolgokat. Ezért nekünk az a feladatunk itt Európában, hogy ezeket a kiskapukat bezárjuk, offshore kiskapukat, Egyesült Királyság által ellenőrzött területeken is, de van onshore kapu is, mint Luxemburg vagy a City of London. Igenis, ezeket is be kell zárni, hogyha komolyan akarjuk venni a fejlesztést, és erről komolyan kell beszélnünk, hogy milyen lépéseket tudunk tenni. Nem prédikálni kell a fejlődő világ felé, mert ők egyedül nem fogják tudni beszedni ezeket az adókat, főleg akkor nem, hogyha mi is lefelé hajtjuk az adó kulcsokat olyan adóparadicsomokkal, amelyeket mi ellenőrzünk valójában. És az Egyesült Királyság persze a végén szeretném elmondani, büszkén mondja, hogy 0,7%-os célt eléri. Nagyon nehéz folyamatosan elérni a 0,7%-ot viszont eh, szükség van arra, hogy mindenki elérje ezt, mert itt tudjuk elérni a célokat, eh, mert hogyha más nem teszi meg, akkor oda-haza nehéz ezt elmagyarázni, hogy mi miért te, tesszük ezt meg. Ezt, ezt vállalni kell. És reméljük, hogy ebben a kérdésben eh, gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítani. Köszönöm szépen. Meg kell adni a szót Fronténiónak úrnak egy percre mielőtt befejezzük ezt a szekciót, de csak egy percre sajnos. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz itt eh, mindenre kitérni ilyen rövid idő alatt. Talán két dolgot eh, szeretnék eh, kiragadni. Úgy gondolom, hogy nem jó dolog azt mondani, hogy a konszenzus letér a szegénység megszüntetése érdekén folytatott harcról. Ebben konszenzus van. Igen, arról van szó, hogy a 20-30-as agenda keretei között hogy nem tudunk a szegénység ellen fellépni, hogyha fenntartható fejlődés mellett nem harcolunk ezzel párhuzamosan, vagy nem tudunk a szegénység ellen fellépni, hogyha a stabilitást és a békét nem tartjuk szem előtt. Az országok, hogy vannak nehéz helyzetben, ahol mm, hogyha béke nincs, akkor fejlődés sincs, és fejlesztési támogatás sem lehet ilyen értelemben. Éppen ezért szeretném elmondani, a migráció egy probléma, és látni kell, hogy itt döntéseket kell hozni, és ez jelenik meg a konszenzusban. Miután ezt elmondtam, valóban az a helyzet, hogy a a koncenzus mindig 28 tagállamot tartalmaz európai szinten, és hát itt kompromisszumokat kell kötni, sosem lehet száz százalékban a saját célokat elérni, végül pedig úgy gondolom, nem szabad alábecsülni az EU kötelezettségvállalásának értékét a konszenzuson keresztül. A százalék a GDP arányában. Sajnos nagyon kevés ország vállalta ezt a kötelezettséget, ezt el kell, hogy mondjuk. Másrészt pedig a konszenzusban van mechanizmus arra, hogy ezt monitorozzuk, figyelemmel kísérjük, mint már mondtam, 2019-ben az ENSZ-ben be fogjuk mutatni, hogy hogy hajtottuk végre a konszenzust, és mindenkinek el kell mondani, hogy végrehajtotta, vagy nem. Ez meg, lesz tétel ezzel kapcsolatban, és ez láthatóvá is válik majd. Talán nem olyan erős rendszer ez, mint szerettük volna. Én is azt szerettem volna, hogy erősebb legyen a rendszer, de azért rendszer van a monitoringon. Köszönöm szépen. Sajnos nem tudok szót adni további kollégáknak, elnézést kérek Köszönöm. Lejárt az időnk. Legalább elvárhatjuk, hogy a bizottságtól választ kapjunk. Hogyan lesz a finanszírozás a továbbiakban? Ah, akkor le kell törölnünk a második szekciót. Az nincs rendjén. Túl sokan kívántak hozzászólni, ezt kell, hogy mondjam, és túl sok idő telt el ezzel. Én a liberálisok koordinátora vagyok, elnökasszony, és túl későn érkeztem, sok feladatunk van egyszerre. Ön nem engedte, hogy szót kapjak, de a parlamenti munka az mégiscsak elvárja mindezt. Egyszerűen nem lehetünk mindannyian egy helyen. Ami pedig a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatunkat illeti. E, örülök, hogyha ez e, tényleg működőképes lenne, e, és lehet, hogy a vitánk második részét akár le kell rövidíteni ahhoz, hogy több időnk legyen egymásra. So, thank you for your contribution. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nincsen időnk további kérdésekre, illetőleg hozzászólásokra. Úgy vélem, hogy a hozzászólások aláhúzzák, mennyire fontos az európai konszenzus, az koherens európai politika kialakításában, és így tudjuk elérni a fejlődő országokban a fenntartható célokat, és politikai és jogalkotói döntésekre van szükség ezen a területen. Ezzel lezárjuk az ülésünk első részét, folytatjuk a második résszel aminek az elnöki posztját Lola vállalta magára. Köszönöm szépen. Hmm. Hi. We need to start. Can you please... Kérem, foglaljanak helyet, mert kell kezdenünk a munkát. Spanyolul fogok elnökölni. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Lola Sánchez Calente a nevem, tagja vagyok a Fejlesztési Bizottságnak itt az Európai Parlamentben, spanyol vagyok, a Podemos párt képviseletében az Egyesült Európai Baloldal frakciójának vagyok a tagja. A mai ülésünk második részében perspektívákról és végrehajtásról beszélünk a fenntartható fejlesztési célok kapcsán. Azonban szeretném előre tisztázni, hogy miről szól ez a mai vita, illetőleg eszmecsere. Itt nem arról van szó, hogy a haladásról és a lemaradásról, eredménytelenségről beszéljünk nemzeti szinten, Inkább arról van szó, hogy az Európai Unió intézkedéseit nézzük meg tagállami szinten. Mi történik a külpolitikában, a fejlesztési politikában, hogy a fenntartható fejlesztési célokat tényleg hatékonyan ültessék át konkrétan a gyakorlatba. 2015. szeptemberében fogadták ezeket a célokat. Ez tényleg egy paradigmaváltás volt annak idején a fejlesztési együttműködésben, és az MDG-k, a millenniumi fejlesztési célok arra koncentráltak, hogy a szegénység ellen lépjenek fel globálisan. A donor és fogadó országok viszonyát szabályozta de a fejleszt, fenntartató fejlesztési célok másképp közelítenek együtt a fejlődő és fejlett országok közelítik meg a célokat a végrehajtás során. Vonatkozik ez a többi érintetre is, az SDG-k mindenkit felelőssé tesznek a végrehajtás során. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyra van szükség a gazdasági, a szociális és a környezeti terület között szükség van Éppen ezért nemzeti szinten is átfogó stratégiákra, megfelelő mechanizmusokkal és jó kormányzással, a civil társadalom bevonásával együtt. Ezért fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindenki a, ke, vegye a kezébe saját sorsát, egy-egy ország önmagáért is felelős, és a nemzeti parlamentek, illetőleg az önkormányzatok, a területi önkormányzatok, a civil szervezetek nélkül ez nem fog menni, mindenkinek aktívan kell együttműködni a döntéshozatali folyamatban. Két évvel azután, hogy elfogadtuk az SDG-ket, a fenntartható fejlesztési célokat, ideje megállni egy pillanatra és megnézni, hol tartunk, milyen struktúrák alakultak ki, milyen stratégiákat alkalmaznak és intézkedéseket mi a helyzet? Megfelelőek ezek a mechanizmusok, amik itt kialakultak? Ezért aztán a mai napra meghívtuk Guido Schmidtraub urat, ő, ő az igazgató a fenntartható fejlesztési megoldások hálózatának. Egy idevágó jelentést fog bemutatni, az SDG Index és Dashboard címet viselő jelentésről van szó, amit kidolgoztak. Schmidtraub úrnak adok szót 8 percre. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre bennünket. Öröm számunkra, hogy elmondjuk, hogyan is történik az SDG végrehajtása. A partnerünk a Bertelsmann alapítvány, velük együtt dolgozunk ezen a témában. Azt vizsgáltuk, hogyan tudjuk az adatokat jobban mobilizálni és bemutatni, hogy a parlamentek is jobban látják, mi történik valójában valamennyien tudjuk, hogy ez az információ kritikus a párbeszéd folytatására a harmadik államokban és fejlődő államokban. Itt egy koncentrált vitára van szükség a végrehajtásról, és pillanatnyilag nem, a mostani sebességgel nem fogjuk elérni a célokat, meg kell nézni, hogy mit tudunk tenni itt ez, nem, ez az eszköz nem csak a specialisták közötti vitát szeretné elősegíteni, nyilvánvalóan itt a szakbizottságban ilyenek vannak, hanem egy szélesebb körű megközelítést alkalmazunk, és mm, igazából amikor a fejlesztési célokról beszélünk, akkor ilyen adatokra feltétlenül szükség van, hiszen a tudatosítás enélkül nem működik prioritásokat kell kialakítani nemzeti szinten, benchmarkokat, hogy egyszerűen lássuk valójában mi történik. Vannak globális erőfeszítések, nem akarok a részletekbe menni, hogyan tudunk hivatalos indikátorokat, mutatókat alkalmazni globális szinten. Ez a munka jól halad, de hát meglehetősen bonyolult technikailag, és hát van politikai befolyás is, és, mert az adatok nem mindig hozzáférhetőek. Mi az, amit mi tettünk? tettünk, ez egy kivonat az egészből, majd részleteket adok még az adattípusokról. Ezek hozzáférhető adatok, hogy lássuk, hogy egyes országok hol állnak. Ez az SDG Index sorrend de mutatja európai szempontból az európai országok vezető szerepet játszanak az indexben általában az SDG-k, mint hogy úgy mondjam, nagy siker Európa vonatkozásában, hiszen itt egy európai agenda az, amit a világ követ. Szociális piacgazdaságok, környezeti fenntarthatóság, stb. minden szerepet játszik, és itt Európa ezért ennyire előkelő szerephez juthat és most nem Kína vagy az Egyesült Államok, amelyek ezt vezeti, meglehetősen jól áll, mint mondtam, Európa, ez egy általános eredménytábla, amit mutatunk, 83 mutatót vizsgáltunk, vagy akár igen, a 100 pont egyébként a legjobb eredmény, a nulla az semmi, itt nem csak egy relatív teljesítményről van szó, hanem abszolút számokról is beszélünk, mit akarunk elérni az üvegházhatásról, az gázok kibocsátásánál, vagy gyermekhalandóság kérdésében. Különböző sztenderdeket alkalmaztunk, az Egyesült Államok a 42 azért az megle, meglepetést jelent a számukra, de minden esetre ez bemutatja azt, hogy a jövedelmet tekintve a gyermek halandóság meglehetősen magas az Egyesült Államokban, nagyon sok problémájuk van, fegyverrel elkövetett erőszak, stb. vagy a környezeti oldalon sem annyira jók az Egyesült Államokban. Persze sok mindent kell tenni még máshol is. Most vegyünk egy példát, mert azt kérték, hogy a fejlődő országra fókuszáljunk, európai országokra is tudnék adatokat mutatni, de most amit kiragadtunk, az Indonézia volt, látjuk a részleteket. 157 országból századik Indonézia, meg itt látjuk az összes fejlesztési célt, és Indonézia sokkal jobban áll a globális versenyképességet tekintve, ez egy prioritást élvező kérdés náluk. Egyfőre jutott GDP esetében is haladtak szépen, de azért az SDG-k egy sor kihívást is jelentenek az ország számára, mert egyes kérdésekben nem fókuszálnak kellően, és vonatkozik az egyes európai országokra is. Most vég, itt. Itt láthatjuk, itt a célokat, mi az átlagos eredmény. Azt gondolom, ezek a célok, amelyekkel a legfontosabb prioritásokat el lehet érni, és a végrehajtást tényleg mérni tudjuk. Úgy gondolom, hogy van Indonézia esetében kettő van, ami nem jó. Itt mindenek előtt nem az alultápláltság fontos. Van ilyen ugyan náluk is, de a fenntartható a mezőgazdaság és a túlsúly is fontos és 157 országról beszélünk, mint már mondtam, a részleteket itt nem látjuk, de az adatok összevonása után a G20 országok vonatkozásában a G20 ország, ugye alul is fönt a fejlődő országok jó részt, ez, és a legfontosabb eredmény az, hogy azért itt is nagyon sok a, a vörös jel, és ez azt jelenti, hogy nem kellő, nem kellő szintet érnek el odahaza a saját körülményeikhez képest, és remélem, hogy ezt az értékelések során önök figyelembe tudják venni, hogyha a saját tagállamokból indulnak ki, és meg kell vizsgálni, hol lehet a jobb eredményeket elérni. A 17-es cél, a nemzetközi partnerség, azért itt is piros szint látunk számos ország esetében, és számos, tehát az adóparadicsomok ügye, a banktitok, stb. ezek azért különböző pozitív, negatív externalitások is előfordulnak, és a munkát így lehetne összefoglalni egy képben, itt látszik egyfőre jut a GDP, alul szerepel, tehát ezek a gazdagabb országok, a vertikális tengelyen pedig a spillover hatásokat látjuk minél negatívabb a spillover hatás, azt látjuk, itt vannak a környezetvédelmi politikában, de a pénzpolitika, a pénzügyi politika, a biztonság is fontos szerepet játszik itt a fejlődő országokban, és kevés európai ország van, amelyik rosszul teljesíti, de a legjobban látjuk Svájc, Belgium, Ciprus nem olyan jó eredményeket ér el, de Dánia, Izland, a, alul szerepelnek, és pedig nagyjából egyenlő jövedelemmel rendelkeznek, tehát eh, nem megfelelően kezelik az eszközeiket, a forrásaikat, itt, eh, itt eh, határokon átnyúló hatásokat is vizsgáljuk és ezt eh, szubnacionális szinten is megvélhetjük az Egyesült Államokban, az SDG-ket hozzárendeltük eh, egy-egy eh, városhoz, de természetesen a vörös szín nem olyan kedvező, és, de láttuk azt is, hogy hol volt a középnyugaton a nagy változás a legutóbbi választások kapcsán, a környezeti célok, de hát általában a holisztikus megközelítés lenne a legfontosabb környezeti, szociális és gazdasági célok, és most pedig szeretném elmondani, hogy folytatjuk a munkát, és szerintem hasznos lehet, hogyha közé tesszük jövő nyáron, a következő lépést is megtesszük, egyébként valamennyi tagállamhoz eljutatjuk, és és azt is be szeretnék mutatni, hogy jó úton jár -e valaki, vagy még nem sikerült megfelelő pályára állniuk, és azt gondolom ez az Európai Unió vonatkozásában egy belső perspektívát is lehetővé kell tenni. Megnézzük, hogy egy-egy ország mit tesz az SZDG elérése érdekében, hol tartanak valójában, és utána pedig regionális mutatókat, indexeket akarunk kialakítani, afrikai, ASEAN országok, a Belt and Road országok, tehát a Kína által vezetett országok, és egy ilyen értelemben szeretnénk ezt a munkát továbbvinni. Külön foglalkozom, majd városokkal, Egyesült Államok, stb. fogyasztás témájában, tehát összefoglalva elmondhatjuk, nagyon sok az adat, amit figyelembe lehet venni, van, amit már figyelembe is veszünk, de van, ami egyelőre nem, élhet, nem elérhető, vagy a mennyiség nem kezelhető parlament a kormányok számára, milyen szóznak kívánunk járulni. Muchísimas gracias, señor Smitrov. Ahora quisiera dar la palabra a la señora... Köszönjük, Smitrov úr. Két Pantos Rosimanos asszonynak adom meg a szót, aki az észt parlament bizottsági elnök helyettese, és Észtország adja most az elnökséget az Európai Unióban önél szó. Köszönöm. Kedves képviselők, kollégák, Európai Parlamentben és tagállami parlamentekben. Az önök bizottságának az a szerepe, hogy a politikai kötelezettségek operatív megvalósítására odafigyeljen, és arra, hogy az a segély, amit eh, erre szánunk, az tényleg oda jusson, ahova szánjuk. Sokan osztják azt a nézetet, hogy eh, noha az SDG-k eh, fontos célokat fogalmaznak meg, a végrehajtásban rejlik majd a eh, lényeg, és fennáll az a veszélye is, hogy a problémák elfedik, elterelnek bennünket a fő célkitűzésektől. Felmerül az is, hogy eh, megkapjuk azt is, hogy Európában is vannak még megoldatlan problémák, miért foglalkozunk a világ más részeivel, tehát hogyha nálunk ereszt a tető, akkor miért másnak az ablakát akarjuk megjavítani. Szükség van tehát arra, hogy magyarázzuk otthon is és itt is, hogy miért kötelességünk és érdekünk is egyben az, hogy támogassuk a fenntartható fejlődést a határainkon túl is. Szintén eh, érdemes eh, arról is tudomást venni, hogy eh, az európai polgárok 85%-a gondolja úgy, hogy támogatni kell a fejlődő országok lakosságát, és kétharmada az EU állampolgárainak azt gondolja, hogy ez valójában egy prioritása kell, hogy legyen az uniónak, és el kell teljesíteni kell a kötelezettségvállalásainkat, sőt, e, növelni kell a kötelezettségvállalásokat. A pénzügyi válság csúcspontján, csúcspontján túl születtek meg ezek a célok, amikor még nem köszöntött be a tömeges migráció, ekkor szabtuk meg a különböző célkitűzéseket. Azt is el kell mondani, hogy ez azóta bekövetkezett válságok egyike sem oldódott meg, és úgy tűnik, hogy a belátható jövőben nem is fog megoldódni. Hogyha a jelenlegi ismereteink alkalmasak lennének arra, hogy lássunk 20-30 évre előre például a klímaváltozás, vagy a lakosság növekedése, az erőforrások szűkössége, hogy hogyan fog alakulni, demográfiai változások, kihívások hogyan fognak alakulni, akkor különösen jól látnánk, hogy koordinált támogatási igény az inkább növekedni fog, mint csökkenni. Az SDG-k hosszú távú célok, amelyek minden elnökség számára fontosak kell, hogy legyenek az Európai Unióban 2030-ig, sőt azon túl is. Ezért is gondolja az észt elnökség, hogy ezek fontosak, és tartjuk prioritásnak. Egy példát mondanék erre. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy júliusban tarthattunk egy ENSZ eseményt, amely arról szólt, hogy az SDG-k a globális textilkereskedelemben, illetve értékláncban, hogy jelenhetnek meg. Sajnos a textilipar az egyrészt szennyező, másrészt nagyon sok szemetet, hulladékot ter, termel. 80%-a az anyagoknak kidobásra kerül, és rendkívül kör, a környezetre rendkívül káros tevékenység a Radio Taris eh, New York irodában, aki foglalkozik ezekkel az ügyekkel, azt mondta, hogy amennyiben az SDG-ket meg akarjuk valósítani, akkor az egyes ágazatokra is oda kell figyelni, és eh, a ruházati textil eh, ágazat az anélkül előreláthatóan el se lehet érni a fejlesztési célokat. Nyilvánvalóan a, egy életciklus megközelítésre van szükség ebben az ágazatban is, és így tudjuk a változásokat irányítani. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az adott országban nagyon komoly szerepet játszik a textilipar. Bangladesben például a legnagyobb exporttermelő. termelő tehát szükség van arra, hogy a kormányok, az érintett kormányok és a cégek is részt vegyenek ebben a folyamatban. E, kötelezettséget kell vállalni a felvásárlóknak, e, amelyek a felvásárlásért cserébe elvárhatják, hogy a termelés megfeleljen bizonyos fenntarthatósági szempontoknak. Itt nem csak környezeti hatásokról van szó, hanem társadalmi hatásokról is. Az EU-nak van egy zászlóshajó kezdeményezése, ebben az ágazatban egy bangladesi gyárban textilgyárban lehet megfigyelni ezeknek a megvalósulását. But again, someone has to implement, uh... Ugyanakkor a célkitűzés az csak egy dolog, meg is kell valósítani. The European consensus um, for development. Az európai fejlesztési konszenzus számos eh, innovatív eh, megközelítést tartalmaz, beleértve a digitális megoldásokat és a technológiai megoldásokat is. És ahogy az már korábban is elhangzott, itt eh, fontos az, hogy az fejlesztési célok leginkább a szegénység csökkentését célozzák meg. Végezetül rá szeretnék még mutatni arra, hogy a fejlesztési célok megvalósításán túlmenően az EU-nak és tagállamainak természetesen a célok megvalósítására az EU-n belül is oda kell figyelni, mert ezek a célok az összes országra érvényesek. Nem tudjuk meggyőzni a többi országot arról, hogy valósítsák meg ezeket a célokat akkor, hogyha mi magunk nem teszünk meg mindent, hogy nálunk megvalósuljanak. Ahogy azt eh, már mások is többször mondták, az nemzeti parlamenteknek ebben egy fontos szerepe lesz. Az egyik legfontosabb kérdés az elkövetkezendő évtizedekben az lesz, hogy hogyan tudjuk megőrizni a versenyképességünket, és hogyan tudjuk a jólétet megtartani. Az SDG-k ezeknek nem mondanak, ezeknek a céloknak nem mondanak ellen, sőt, szükségesek a megvalósuláshoz. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget. Muchísimas gracias. Pues... Köszönöm szépen. Most Giacomini úrnak adom meg a szót, ő ügyezető igazgatója az Európai Külügyi Szolgálaton a globális és multilaterális ügyekkel foglalkozó részlegnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Unió meghatározó szerepet játszott a 2030-as agenda elfogadásában, az ENSZ-ben, amelyre 2015. szeptember került sor. Teljes mértékben el dökölt a megvalósítás mellett, nemzeti szinten is, és itt is. Ön említette azt, hogy összpontosítsak a nemzetközi aspektusra. Én szeretném mondani azt, hogy a munka a belső részen zajlik. Az elkövetkezendő év második felében kiadunk egy dokumentumot, és létrehoztunk e, egy fórumot is, a bizottság 2018. januárjában fog először találkozni, az Eurostat pedig jelentést készít, amelyet november 20-án adunk közzé. Hát, ahogy az előzőm szólók már elmondták, nagyon fontos az otthoni munkát összekapcsolni az EU-s munkával, azért, hogy a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása mihamarabb indulhasson. Ami a külső fellépést illeti, amit mondani fogok, ez már ismert, az Európai Unió előrelépést eh, eh, eh, tett ezen a területen. A 2016-os globális stratégia kialakítása került az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai szempontjából. Ez egy közös EU-s felépést tesz lehetővé, és az sdg a globális stratégia megvalósításánál is megjelennek, mint átfogó célok. Az EU megállapodott egy új európai konszenzusban is a fejlesztést illetően, amely új keretet biztosít a fejlesztés politikához, az EU-s intézmények és a tagországok számára egy olyan megközelítést, amely um, a fenntartható fejlesztési célok köré uh, helyezkedik. És ez az új konszenzus mutatja az EU-s együttműködést partnerországokkal a 2030-as agenda megvalósításában. Például létezik a közös programozás, e, erre vannak tapasztalatok, illetve nagyon fontos, hogy közösen, koherensebb módon tudjunk fellépni. Az új konszenzus a fejlesztés együttműködése szélesebb perspektívából e, közelíti meg, azért, hogy a kihívásokat közösen szólítsuk meg, mint például a humanitárius segítségnyújtást, a bevándorlást, a biztonságot, a kereskedelmet, az éghajlatváltozás és környezeti kérdéseket. Tehát egy átfogó megközelítést alkalmazunk a fejlesztés esetében. És végül, de nem utolsó sorban, az új európai beruházási terv egy példája ennek az új megközelítésnek. ami a, globális stratégia megvalósítását illeti. A globális stratégia elismeri azt, hogy a prosperitást meg kell osztani, e, és ez szükség van a fenntartható fejlesztési célok világszintű megvalósítására. A biztonság, stabilitás, béke nélkül e, nem lehet fenntartható a fejlesztés. Június 7-én egy ellenálló képességi jelentést fogadtunk el, és egy több dimenziális megközelítést fogunk alkalmazni, ami a fragilis törékeny országokat illeti, hiszen ezeket a dimenziókat átfogó módon kell előmozdítani, azért, hogy az egyes tagországok ellenállóbbak legyenek, az egyének, a társadalmak is a hosszú távú nyomásnak ellen tudjanak állni. Ez egy válságmenedzsment megközelítést, egy hosszú távú uh, upstream kockázatmenedzsment felé uh, viszi el a hangsúlyt. Nagyon fontos, hogy a politika és az <clears throat> diplomáciai erőforrások uh, um, együtt működjenek, Beszéltem a közös programozásról, létezik egy kísérleti projekt a korai eh, riasztása vonatkozóan a sérülékeny országok esetében, és megpróbálunk kialakítani egy humanitárius eh, eh, nexust, amely a politikai dimenziót és a biztonságot is felöleli, illetve a sérülékenységet. A konszenzus nagyon pozitívnak találjuk. Ez feltétlenül erőlelépés, korábban a, a, sérülékenységre, a törékenységre összpontosított a konszenzus, most pedig a konfliktus megelőzésre. Köszönöm. Thank you so much. Köszönöm szépen, Giacomini úr. Most pedig kollégámnak adom meg a szót és kérek mindenkit arra, hogy rövid legyen, hogy mindenkinek ideje legyen a felszóláshoz, mindenkinek két és fél percet tudok adni. Kérek mindenkit arra, hogy először mutatkozzon be, mondja el a nevét, hogy melyik országból érkezett, illetve hogy kihez intézik a hozzászólást. José Antonio Rubio először. Señora Presidenta, eh, soy José Antonio. Köszönöm szépen, elnök asszony. José Antonio nak hívnak, szenátor vagyok Spanyolországban, és köszönetet szeretnék mondani a, a parlament közülés megszervezéséhez. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és fontos, hogy ez meghatározza minden ország politikáját, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket megragadunk, hiszen az emberiség jövőjéről van szó. Ebben az összefüggésben a spanyol szenátus bizonyos intézkedéseket ragadott meg, amelyek egy tudatosságra összpontosítanak, szeretnénk egy agendát is megfogalmazni a fenntarthatósági célokkal összefüggésben. Úgy, érzünk, úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk elégséges tudással. Fontos, hogy a politikusokat és a civil társadalmat összehozzuk. Nagyon fontos erőfeszítéseket teszünk, létrehoztunk például egy bizottságot, itt a fenntartatósági célok megvalósításáról van szó. És itt is nagyon fontos a civil társadalom. hát bizonyos dolgokról nem vagyunk eléggé informáltak, és szeretnénk azt, hogyha februárban lenne egy ülés, ezen az ülésen az elnökök, minden szakbizottság eh, hozzászólója a spanyol parlamentből, a kongresszusból és a szenátusból részt vesz majd, illetve az önkormányzatok, eh, városok képviselői is Itt a 2030-as agendáról van szó, és egy megfelelő programozásról, amely meghatározza majd a spanyol politikát. Portugália Emmanuel Rolle. Jó napot kívánok! Elemezve a mutatókat, amiket ma láttunk, világosá válik, hogy Európa mm, erőteljesebben van jelen, mint mások. Ami viszont aggaszt bennünket, az a negatív faktorok, tényezők externalizációja. Ez nyilvánvalóan hatással lesz az SDG-kre, és konkrét témákat is el kell vetni Spanyolország és Portugáliában érint az ibériai félszigeten mm, nagyon közel helyezkedünk el, és az 12-13-14-es cél környezeti és klímacélokkal foglalkozik. Ez felveti a kérdést, hogy egyáltalán hogyan van lehetőség ezt mérni, pontosabban mit lehet tenni Eh, hogyan tudnak általában az OECD országok reagálni. Eleget tesznek -e ezek az országok, hiszen a három cél tekintve azért negatív az értékelés. Ez aggodalomra okot. Eh, Portugália sem a legjobbak közé tartozik itt és nyilvánvalóan látnunk kell, hogy hatással van az egészre ez a szárazság Dél-Európában, az erdőtüzek, aminek Portugália volt az első számú áldozata. Hogyan fogjuk tudni ezeket a kérdéseket kezelni? Hogy álljunk neki az egésznek? Hogyan tudjuk kezelni a vízforrásainkat például? Hogyan tudjuk egy folyómedencéből a vizet egy másik irányba elvinni, egy másik országba, vagy a víz felhasználása egy folyómedetből hogyan alakítható, mi történik az intenzív gazdálkodással a mezőgazdaságban. Spanyolországban általában kevés a víz, de ez már hatással van Portugáliára is nyilvánvalóan. És a migráció témája is itt van, és mind figyelembe kell venni és szem előtt kell tartani, nem csak globálisan, hanem nagyon konkrét helyi kérdésekben is vizsgálni kell ezt, és helyi szinten szeretném ezt megközelíteni. Először is onnan globális szintre vinni. Köszönöm szépen. Susanne Kurz, Ausztria. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mikrofont nem találtam meg rögtön az osztrák parlament a Bundesrat képviseletében vagyok ellen egy aktív felelősségteljes fejlesztési politika, egy állami és társadalmi feladat, amit összességében számos szervezet vállal magára Ausztriában. Ez vonatkozik az Agenda 2030-as célokra is, pontosabban azok végrehajtására, az osztrák fejlesztési együttműködés esélyeket nyújt, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek önrendelkezési joga erősítsen. Az egész világon csökkenteni a szegénységet, a békét erősíteni, a környezet megőrzése és a természetes erőforrások védelme fontos célként szerepelnek az osztrák fejlesztési együttműködést szabályozó törvényben. Ami pedig a stratégiai orientációt illeti, a fejlesztési együttműködésért. A külügyminisztérium felel Ausztriában, az Austrian Development Agency, az ügynökség, az ADE, ez ugye az e, e, fejlesztési együttműködés ügynöksége, nálunk programokat és projekteket hajt végre, együttműködve a fejlesztési szervezetekkel, de akár vállalatokkal is. Van egyébként számos más közszereplő is, mint az Osztrák Fejlesztési Bank, amely szóhoz jut ezen a területen. Ők is támogatják az Agenda 2030-as célokat. 2015-ben 1,2 milliárd eurót biztosított fejlesztésre. E, sajnos el kell, hogy mondjuk ebben az összefüggésben, és el is kell ismerjük, ez még mindig távol van 0,7 százalékos céltól, de hát tudni kell, hogy Ausztriában mi készek vagyunk elérni ezt a célt és növelni ami pedig a külföldi katasztrófa alapot illeti, ezt 5-ről 20 millióra csökkent, növeltük, tehát négy, meg négyszereztük az Ausztriai Fejlesztési Ügynökség költségvetés 77 millióról 140, 154 millióra fog növekedni majd. 2017-ben egyébként ez a költségvetés 84 millióról tesz ki. Nagy súlyt helyezünk például a hatos számú célra, a vízellátásra. Ausztria elnök vipillantnyilag a donor szervezetek ülését Ugandában itt óriási lépéseket sikerült tenni, az elmúlt években a fejlődés jelen van. Az ADE, az Austria, Austrian Development Agency feladatot kapott az Európai Bizottságtól, hogy folytassuk a munkát. Ez további 30 millió eurót jelent, amit rendelkezésre bocsátanak. Köszönöm szépen. Heidi Hautala, kolléganőm nem zöldektől. Heidi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekel ez a téma. A Bertelsmann alapítvány prezentációja egy konkrét pontban látható volt, hogy az északi országok vezetik ezt a területet az SDG index. Ugye északi skandináv országokról beszélünk, ez minden bizonyal azt is mutatja, hogy ez egy vonzó szociális modell, viszont másrészt a következő dia azt mutatta, hogy vannak itt gazdag országok, akiknél léteznek ezek az SDG spillóverek, hogyan tudják ezt összehozni egymással, hogyan függenek össze ezek az adatok. A következő Pentus Rosimánus asszony ö, ö, beszélt a vállalatok felelősségéről, és világos számunkra is, hogy hozzájárulásra kell késztetni a magán vállalatokat, tehát elszámoltathatóságra van szükség. Elnök azt ön is tudja jobban, mint más itt ebben a parlamentben például, hogy igen, csak küzdünk azzal, hogy az Európai Bizottságot meggyőzzük, hogy szükség van kötelező szabályokra a vállalatokra nézve, az elszámoltathatóságát tekintve, a munkajogi sztenderdeket tekintve, az emberi jogok védelmét tekintve, a környezetvédelmet tekintve, és el kell, hogy mondjam, az Európai Parlament többsége ezt az irányvonalat támogatja, de az is érdekelne, hogyha ezt a vitát folytatják, az hogy alakul a nemzeti parlamentek szintjén. Köszönöm, Heidi. Ali Akil, Nigéria kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, delegátusok, Malium Kili Nigériából jövök. Szeretném elmondani, Nigéria a Fekete Afrika legnagyobb lakosságú országa óriási potenciállal és hatalmas kihívásokkal belső harcok szakítják szét az országot, erdőírtás, etnikai identitásválság, és hogyha megnézzük az UNDP programját az egyik leginkább szegénység által sújtott ország a miénk, és ezt önmagában az ország nem tudja megoldani. Egy új lehetősége van szükség, egy új vezetőre van szükség, aki integritással rendelkezik, és aki képes jó kormányzást biztosítani a szegénységgel függő bűnözéssel szemben csak jó kormányzással lehet fellépni, ha megszüntetjük a szegénység okait. A, beszélni kell a hatóságokról is. A korrupció jelen van, az antikorrupciós fellépés fontos, hogy a menekülötők az országból, és ez óriási mértéket él a fejlődő országokból. Ezért kell fellépni a korrupción egy antikorrupciós törvényt is elfogadtunk a transzferencia érdekében, ezt most már csak végre kell hajtani. A gazdasági helyreállítás fontos. 2017-ben fogadtunk egy ilyen tervet, 2020-ig, 2020-ig tartó időszakra vonatkozik ez kötelezettséget vállaltunk a szociális befogadás mellett, az inklúzió mellett, vonatkozik ez a nőkre is, őket bevezetjük az oktatásba, e, különböző kormányok voltak, váltották egymást Nigériában, és e, ezentúl stabilitást kell teremtenünk, e, és a legalacsonyabb szinten is biztosítani kell az oktatást igen, a kulturális ö, oktatás, ö, nevelés is nagyon fontos, főleg északon szorulnak ki sokan az iskolákból. Sokan vannak közülünk, akik hónapról hónapra menekülnek, olyan gazdasági programot indítottunk, ahol mindeneket a nőket kívánjuk bevonni a gazdasági tevékenységbe. El kell még mondani, hogy meg akarjuk szüntetni a szegénységet Nigériában 2017-2018-as időszakra 100 billiós nérás összeget irányoztunk elő lakásépítésre. Itt szeretnénk bevonni a magántársaságokat is, hogy mindenki számára elérhetővé válják a saját otthon. És parlament, kormányok, a, a, a parlamentben jó kormányt akarunk, jó kormányzást akarunk, ilyen értelemben kívánjuk elfogadni az új törvényeket, de, és akkor külön költségvetést irányzunk elő évente a transzparenciára. Ez a mi feladatunk, hogy ezt a költségvetést világosat tegyük. És a következő nagy feladat, hogy a végrehajtás is úgy működjön, hogy azt az elméletben létrehoztuk. Létrehoztunk ö, ö, különböző szakbizottságokat, egyébként kétkamerás parlamentről van szó, ami a tagokat illeti, a képviselőket illeti, arra kell késztetni őket, hogy részt vállaljanak az új törvények végrehajtásában, és ehhez szükség van az EU támogatására is konzultálni szeretnénk az EU-val és más donor szervezetekkel is. Reméljük, hogy ezt sikerül elérni a következő időszakban. És így sikerül megszüntetni a szegénységet. Thank you. And I give the floor to Monica Bartos from Hungary. Bartos Mónika Magyarországról, tessék. Köszönöm szépen a lehetőséget, Bartos Mónika vagyok, Magyarország gyűlési képviselő, és szeretnénk megköszönni a meghívást, azt, hogy ilyen körben is megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat. Én sokszor forgok fenntartható bizottság tagjaként nemzetközi fórumokon, mert az Interparlamentáris Unió nemzeti delegációjának is a tagja vagyok, és nagyon egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondták, hogy a nemzeti parlamenteknek fontos szerepe van a megvalósításban, hiszen egy képviselő, aki az embereket képviseli, és aki út lehet a kormányzat és az emberek között, neki a feladata az, hogy lefordítsa a, a nagy eszméket és a nagy célokat az emberek nyelvére. Mert én azt gondolom, hogy csak akkor tudunk eredményt elérni, hogyha közösen az emberekkel, a társadalmakkal dolgozunk ezért a célért. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy hiába beszélünk környezetterhelésről, krízisről évtizedek óta, mégis mi vagyunk, akik itt ülünk, és a kortársaink az átmenet generációja. Tehát nekünk kell átvezetnünk a társadalmakat a fenntarthatatlan fejlődésből a fenntartható fejlődés útjára. És én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk pessimistán elvégezni, tehát én mindenkit derülátásra bíztatok a kollégáim közül, és azt gondolom, hogy ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha tanítjuk egymást, és hogyha tanulunk egymástól. Minden nemzetnek megvan a saját tapasztalata, ami a természeti katasztrófákat, egyéb kríziseket jelenti. Én azt gondolom, hogy jó lenne akár parlamenti szinten ezeket a jó gyakorlatokat összegyűjteni. Mi szerveztünk februárban egy regionális szemináriumot közép-kelet-európai és közép-ázsiai országoknak, és amit Magyarország biztosan jobban fel tud ajánlani, az a vízgazdálkodás területe, hiszen például köztársasági elnök urunk is a vízügyi elnöki testületnek a tagja. Magyarország egyik exportcikke a vízgazdálkodás, a víztisztítás, tehát ebben tudunk segíteni a, a közbe, be tudjuk ezt tenni, és én azt gondolom, hogy meg kell keresnünk mindenkinek azt, amit a közösbe be tud rakni, meg tudja osztani a másikkal, és ezeket a jó gyakorlatokat összefésülve tovább tudunk haladni a nemzeti parlamentek szintjén is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Thank you. Floor to... Köszönöm. Most pedig Enrique Heredónak adom meg a szót, aki ennek a bizottságnak a tagja és európai parlamenti képviselő. Köszönöm, én is eh, röviden fogok fogalmazni, mert eh, igazándiból jobb, hogyha a tagállami parlamentek képviselői beszélnek többet ma. Jó dolog, hogy beszélünk itt a fejlesztési célokról, illetve arról, hogy eh, hogyan lehet azokat megvalósítani a tagállamokban, a régiókban. Beszélünk arról is, hogy hogyan lehet megerősíteni azt az európai stratégiát, amely a közös végrehajtáshoz, a szolidaritáshoz szükséges. Itt azonban elsősorban azért szólaltam meg, mert a humanitárius segítségnyújtás ügyének vagyok a jelentéstevője ebben a parlamentben, és az alábbi üzenetek, üzenettel fordulok a tagállami parlamentek felé. Drámai helyzetekkel kell szembesülnünk, az EU szolidaritására van szükség 65 millió ember szorul rá a humanitárius segítségnyújtásra jelenleg. Ezek nagy része menekült a saját hazájában, vagy azon kívül néha a saját kontinensükön belül tartózkodnak menekültként, néha máshol. Erre kell gondolni, és kezelhetetlennek tűnt a válság, amikor 2015-ben mindössze egy millió ember indult el Európa felé. Ehhez képest Kelet-Afrikában 20 millióan állnak az éhezés szélén, illetve éheznek. A fejlesztési célok megvalósítása pusztán ezért is fontos, már csak a szolidaritásért is, de itt vannak sokkal szomorúbb helyzetek is, e, és ebben is kötelezettséget kell vállalnia a nemzeti kormányoknak, illetve a nemzeti parlamentoknak, csak úgy, mint Európának. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Franciaországból. Köszönöm, elnök asszony. Én a Fentartható Fejlesztési Bizottságnak vagyok a tagja a francia parlamentben. Franciaországot támogatta a 2030-as terv megszületését az ENSZ-ben, 17 terv jelent meg ott, 17 pont a bolygó megmentésére, amely mindannyiunkat kötelez a francia politikai szereplők mindegyike részt vesz ebben, a köztársasági elnök a szeptember végi beszédében is azt mondta, hogy az Afrikával való partnerségünk az egyik alapja kell, hogy legyen az európai projektnek a nemzetközi szinten növelni kell a fejlesztési támogatásokat, meg kell állítani azt, hogy a jelenlegi csökkenés folytatódjon, amely 2010 óta tart. Én éppen ezért örülök annak, hogy a francia elnök célként tűzte ki, hogy 2022-ig 0,55%-ot elérjük a francia, képvisel, francia költségvetésben, illetve a francia GDP-hez képest. Februárban, jövő februárban egy ilyen minisztérium közi bizottság áll fel Franciaországban, és remélhetőleg ez majd felveszi a kapcsolatot a civil társadalommal és minden más érdekelt szereplővel ami a nemzetgyűlést illeti, mi parlamenti képviselők eh, szeptemberben egy kerekasztalt szerveztünk az én szakbizottságomon belül ebben a témában. A külügyi bizottság szintén odafigyel ezekre a költségvetési kérdésekre. Egy horizontális együttműködés folytán eh, minden bizottság odafigyel a saját területén belül a fejlesztési eh, célokra, és részt kell venni ezeknek a céloknak a megvalósításában, együtt kell működnünk, növelni kell ezeknek a találkozásoknak a gyakoriságát, mindannyiunk felelősségéről van szó. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Linda vennek adok most szót, nem, mégsem kér szót. Maria Anderson, Svédországból kap szót. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Say that we share our Norwegian neighbors. Uh, e, én egyetértek e, a norvég kollega felvetésével, hogy egy olyan szociális Európára van szükség, amely nyitott és befogadó, ahol a kereskedelem és a szegénység felszámolásának szolgáltatása, e, szolgálatában áll, Európában is és Európán túl is. A tisztességes kereskedelmi viszonyok is szükségesek ahhoz, hogy elérjük, a, megvalósítsuk az SDG-ket az európai konszenzus egy megfelelő előrelépés ahhoz, hogy megvalósuljon ez a 2030-as nagy terv, a tagállami parlamenti képviselőknek nyomást kell gyakorolniuk a saját kormányaikra, hogy teljesítsék a kötelezettségeiket. Tudjuk, hogy kik a vesztesei a milleniumi céloknak, leginkább azok, akik fegyveres konfliktusok közepette élnek, de itt beszélhetnék a fogyatékkal élőkről is. A svéd segélyek nagy része bilaterálisan az ENSZ, a Világbank, illetve különböző civil szervezeteseken keresztül kerül elköltésre. Mi állandó kapcsolatban vagyunk azokkal a, spany- azokkal a svéd nem kormányzati szervezetekkel, amelyek ezeket a programokat viszik a világ különböző részein. 45 éves tapasztalatunk van a svéd nemzetközi fejlesztési ügynökség az, amely koordinálja ezt a tevékenységet, és Eh, az ő terveikben, eh, az ő tevékenységükben megjelennek természetesen az SDG-k is. Mi mindent megteszünk Svédországban annak érdekében, hogy a legkevésbé fejlett országokra koncentráljunk. Elég jó sikereink vannak eh, ezen a területen, és külön odafigyelünk a fogyatékkal élőkre. Végezetül idéznék egy korábbi felszólalót, aki azt mondta, hogy a feladatunk az, hogy megvédjük a fejlesztési célokat. Ezzel egyetértek. Köszönöm. Köszönöm. És most pedig Gian Piero della Zuanának adom meg a szót, aki Olaszországot képviseli. Sí, grazie. Köszönöm. És én is csak röviden beszélnék. Először is eh, szeretnék eh, a migrációról szólni, mert a, a migráció az jó lenne, hogyha nem létezne, és mindenki nagyon jól élne ott, ahova született, és tudjuk azt is, hogy e, nagy az egyenlőtlenség azon országok között, amelyek szegények, és e, azok között, és másfelől pedig a gazdagok között. E, a migráció az egy gazdasági tényező is, a visszaküldött pénz a 100 milliárd dollárral egyenlő, ami valójában több, mint amit a gazdag országok a fejlesztési célok megvalósítására fordítanak. Ezek az összegek, amelyeket a bevándorlók visszaküldenek, nem olyanokhoz kerülnek, akik ellophatják, hanem a családokhoz kerülnek vissza tipikusan, és ezzel valójában csökken a szegénység. Mindezt tudományosan kell tehát megközelíteni, akkor, amikor a migrációról beszélünk, az igenis kapcsolódik a fejlesztéshez, az nem egy exodus pusztán, vagy egy válsághelyzet, különös tekintettel arra, hogy egy sor európai régió eh, komoly munkaerőhiányjal is eh, szembe kell, hogy nézzen, ráadásul egy öregedő népessége van, Olaszország mindent megtesz. 400 ezer embert mentettünk ki a tengerből az elmúlt három évben, megpróbálunk részt venni a líbiai válság megoldásában, és magunkra hagyva érezzük magunkat. Én azt szeretném, hogyha mindenki bátran merne ehhez a témához is hozzányúlni, ne legyen tabu, eh, amennyiben nem kezeljük ezt a problémát, akkor a probléma fog majd minket kezelni. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió csak akkor valósulhat meg teljesen, hogyha konzekvens migrációs politikát is kialakít, és egy olyan unió születik, amelyben nem külön-külön akarnak dolgozni az országok, hanem együtt. Olaszország túlságosan magára van hagyva. Anna de Ronnak adok szó Spanyolországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolországban a 15-ös cikkely alapján hoztunk létre egy együttműködést, ami a politikák megvalósítását illeti és az említett törvény értelmében volt egy szakértői tanács is, amelyben különböző szervezetek, a civil társadalom képviselői képviseltették magukat, tehát itt nem csak egyszerű együttműködésről van szó, szóval nagyon sok mindent tudnék mondani, de nagyon rövid az idő. De hát mi azt szeretnénk, hogyha beszámolási kötelezettség lenne eh, a parlament előtt, és nem csak a bizottság előtt, hiszen a parlamentnek parlament fontos, eh, hogy az ellenőrző szerv maradjon. Mi ezt szeretnénk kérni, éppen ezért egy közös elsoglási indítványon dolgozunk, amelyet a kongresszusban be szeretnénk nyújtani. Ami a fenntarthatóságot illeti, a kormány elképzeléseit szeretnénk képviselni, de nem lehet ezt pusztán egy együttműködési szervnek tekinteni. Annyira fontos kérdésről van szó, hogy ez túlmutat egy egyszerű együttműködésen. Ez környezetére, egészségügy, gazdaság, ezeket ebben mind be kell vonni, tehát a jogalkotási javaslatokat is figyelembe kell venni. Itt legfőképpen ezekről a kérdésekről van szó. A parlamentnek résztvevőnek kell lennie, élénknek, és nem csak a az egyes országokkal való együttműködéssel kell foglalkoznia, a polgároknak ezt ismernie kell. Ami a fenntartó fejlesztési célokat illeti, ezek nem csak a közszférát érintik, hanem a magánszektort is. És fontos, hogy ennek vetülete legyen a politikában is, illetve lecsapodjon a politikában is. Fontos, hogy ne csak szépen csengő szavakat hangoztassunk, hanem fontos, hogy mindez testet öltsön, hiszen nem elégséges az, hogyha itt találkozunk, örülünk egymásnak, hogy megismerhetjük egymást, hanem ezeket a célokat mind meg kell valósítani, és ez a feladatunk. Ennek szociális jelentősége van, és ezzel tartozunk a világnak. Köszönöm szépen Teron képviselő hozzászólását. Maria Dertidei Olaszországból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság egy ilyen lehetőséget adott nekünk az eszmecserére. A nemrég események tükrében Utalni szeretnék eh, az olasz kormány, az olasz szenátos elfogadott egy elfogadási indítványt a fejlesztésről, és a bevándorlási hullámokhoz eh, kapcsolódik ennek innovatív része. Ez egy nagyon, ez egy nagyon bonyolult probléma. A partnerségek kialakítása Afrika eh, számára létrehozó speciális alatt fontos, hogy ezeket a fejlesztési politikákkal koordináljuk. A szenátus felhívta figyelmet arra, hogy ezeket a kezdeményezéseket megfelelő forrással kell ellátni. Nem szeretnénk a metodológiai szempontából kettős standardot alkalmazni, és ez nagyon fontos, hogyha megnézzük a gazdasági politikát, illetve ezt összevetjük a bevándorlási politikával. és ami az áthelyezést illeti, a menekültek eh, kapcsán itt jelentős nehézségek voltak, és a parlament eh, eh, keményen dolgozott a Dublini konvención is, illetve nagyon fontos egy olyan rendszert kialakítani, ahol automatikus áthelyezésre lehetőség van. Nagyon sok még a tennivaló az Európai Parlament, illetve az olasz parlament is dolgozott a nemzeti szabályozásokon, illetve létrejött egy olasz ügynökség és a fejlesztési célokra, és mindezt a külügyminisztérium koordinálja majd nálunk, illetve számos innovatív intézkedése és szor kerül stratégiai jelentőségűre, amelynek célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely a különböző geográfiai zónákat is meghatározza. Az olasz kormány megváltoztatta a hozzáállását, ami a közfinanszírozást illeti. Egyre több finanszírozás valósul meg, és a 0,7%-os célhoz közele járunk. 4 milliárdról 4,8 milliárd dollárra emeltük a segítségnyújtás 2016-ban, ami Afrik, Afrikát illeti, Afrika fejlődése Olaszország eh, szempontjából nagyon fontos. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha eh, tömeges lenne a bevándorlás, Valettában indult eh, egy alap, amelyhez szintén hozzájárultunk, 2017-es költségvetésünk és speciális alapot hozott létre eh, Afrika számára, és létezik egy olyan törvény, amelyről jelenleg eh, vita zajlik, 2018-ban kerül az elfogadásra. Tehát nagyon fontos, hogy hosszú távú politikák megvalósítás az Afrika esetében egy megfelelő alap jön létre. Szeretnénk azt biztosítani, hogy az európai partnerek is megerősítik erőfeszítéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezeket a hozzászólásokat. Végezetül röviden meg szeretnék említeni egy témát. Itt univerzális témákról van szó, a fenntartható fejlesztési célok univerzális jellegűek, és garantálnunk kell azt, hogy a, a magán és a közszféra bekapcsolódjon. Nagyon gyakran megnyílik egy út a globalizáció segítségével is, illetve a, a szabadkereskedelem segítségével is, viszont itt az emberi jogokkal történő visszaélése is sor kerülhet, a büntetlenség is előfordulhat. Az Európai Parlamentnek az a szerepe, hogy lendzsát törjünk az ilyen ügyek felett, illetve léteznek bizonyos szabályozások, a pálmaolaj, a globális értéklánc, a textilágazat, tehát nagyon sok olyan jelentés van, amely esztetikus megközelítést támogatja, ez pedig fontos. A francia parlament is ebbe az irányba tart. Egy nagyon fontos törvényt fogadott el az év elején, ami a vállalkozások felelősségét illeti. Az Egyesült Királyság, Dánia és Németország szintén hasonló irányba indultak el. Hát azt gondolom, hogy ez az út, ami megnyílt, ezen tovább kell haladnunk, és nagyon fontos, hogy mindenki hozzájáruljon ahhoz, hogy hatékony legyen a fejlődés. A szülésnek ezt a részét leszeretném zárni, de beszeretném mutatni először Áne Litz kollégámat, ő is tagja a szakbizottságnak, és olyan nemzetvelőtekkel um, fenntartott kapcsolatokért felelős, ő teszi meg a záró megjegyzéseket. A great pleasure to... Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés volt, hogy itt lehettem a mai napon az SDG, illetőleg a konszenzus kérdésében örülünk annak, hogy nem csak az Európai Uniós kollégák voltak jelen, hanem afrikai kollégák is, főleg azoknak örültünk, akik betekintést engedtek a saját munkájukba, és talán tovább is vitjük ezt más kontinensekre is, egy néhány záró megjegyzést tennék aláhúzandó, amit a magyar kollégám mondott, hogy maradjunk optimisták, hogy haladni tudjunk ebben a foly fontos kérdésben. Szorosan együttműködtünk eddig is, emlékezzünk csak a konszenzus első kérdésre. A finanszírozás az sarokköve mindennek, és az Egyesült Királyság már elérte a 0,7%-ot, hogyha tényleg eh, ez nem jó, hogyha tényleg kilépnek az EU-ból, de a parlament mégiscsak megtartja 0,7%-ot, és a magyar kollégám optimizmusát is osztom, hogy Magyarország is majd eljut a 0,7%-ra, a parlament ezt támogatni tudja majd, és eh, mert remélem nem kell megkérdőjelezni ezt az eddigi munkát. A, a, a német parlament is azt mondja, a 0,7%-ot érik el, de ők számolnak az országban lévő migrációs költésekkel is részben, és szerintem nem helyes. Itt az Európai és a Nemzeti Parlamentnek kell egy új közös keretet kialakítani. Németország ügyében nincsen kormányunk egyelőre még, nincsen parlamenti képviselőnk sem jelen, éppen ezért egy rövid megjegyzés Németország nevében is. Ez egy fontos bizottság, és persze foglalkozni kell a civil szervezetekkel és a társadalommal is általában. Más tagállamok is jelen voltak, akik szintén régiós szinten is dolgoznak, a német parlamentnek is foglalkoznia kell alaposabban majd ezzel, hogy hogyan tudja bizottságokat átfogó módon az SDG kérdését kezelni az Európai Parlamentben is tanulnunk kell, a Fejlesztési Bizottságban is van mit tanulnunk, és hogyan tudjuk bevonni a többi szakbizottságot például a munkánkba. És még egyszer az Európai Bizottsághoz is fordulok, Mogherini asszony, Timmermans úr, Mimica úr, és New Yorkban volt, és egy európai megközelítésre van szükség, mert egyelőre nincsen, és az Európai Bizottság hogyan gondolkodik erről, hogyan tudjuk a, az eljárásokat kialakítani az Európán belül, és ez a bizottság feladata is, de a parlamenté is. Eh, Nekem már elmondták, az Európai Unió részéről feladatokat kell még elvégezni. Mi is eh, jelentést készítünk 2019-re New Yorkban, és eh, ezrősen dolgozunk ezen, hogy sikeresek is legyünk. Láthattuk a Bertelsmann alapítvány diáját és grafikonjait örülünk, hogy eljöttek, és ezt bemutatták nekünk, és végül pedig az mi Észtország is előadást tartott, és Észtország is Dánia mellett jelen volt New Yorkban, és hallottuk a textilipar példáját, és Lola Sanchez kolléganőnk itt a csoportban, egy saját kezdeményezés véleményt is készített a textiliparral kapcsolatban, és uh, itt uh, egy úgynevezett zászlós hajó kezdeményezést indítunk, Hollandia és Dánia vállalt vezető szerepet a stratégia kialakításában. Egy fenntartható ellátási láncról beszélünk a textiliparban, és azt hiszem, hogy a biztosunk is képviselni fog ebben az ENSZ előtt valamennyien kollégák, úgy gondolom, hogy ha már konkrétan felvetődött, nézzük meg a textilipart, és azt gondolom fontos háttérinformációk kollégákkal tudjuk ellátni a többi szakbizottságot is, ha már az együttműködésről beszélünk, és a textilipar esetében eh, a felelős fogyasztás és termelés is szerepel az SDG-ben, és itt van a klímaakció, például a földekkel kapcsolatos, mezőgazdasági kapcsolatos fellépések, az AFET eh, is foglalkozik ezzel, és mi a Környezeti bizottság a Környezetvédelmi szakbizottság egy saját kezdeményezésű véleményt készítünk a klímadiplomácia ügyében. Tehát azt gondolom, hogy a feladat elsősorban az, hogy most magunk között a többi szakbizottságot is jobban bevonjuk. Úgy gondolom, hogy lesz egy következő szekció is majd, és fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat megismerjük, összegyűjtsük, és ezeket megtanuljuk, és a legközelebb találkozunk, fontos lenne, hogy a legjobb gyakorlatokat össze tudjuk hasonlítani a tagállamok szintjéről, és kérem végezzék el ezt az előkészítő munkát, hogy hogyan tudnak szakbizottságokat átölelő módon működni. Egyébként pedig szeretném bejelenteni, hogy a mostani szekció ütön egy szendvics ebédet tartunk, egy büfét a kafetériában, az a harmadik emeleten, ezen a területen van egyébként, ahol most ülünk, csak lépcsők, két emeletet lejjebb kell menni, és ott szívesen látjuk önöket egy lazább hangulatban, eszme cserére, és köszönjük a Bertelsmann alapítványnak, hogy eljöttek, és hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, mondjuk a filmet, akik csinálták, stb. Köszönjük szépen a szakbizottságnak, hogy vendégül láttak, és a képviselőknek, illetőleg az előkészítő csapatnak. Szeretném még közzétenni, hogy a szakbizottságunk ülése folytatódik ma három órakor. Három órakor találkoznak itt tehát a szakbizottságunk tagjai, is szeretném közzétenni, hogy képeket is csinálhatnak, csináltathatnak az említett kártyákkal. Itt az SDG-k megtalálhatók a parlamentek kívül is. Itt, ha kimennek a teremből jobb oldalt, megtalálják őket, válasszák ki a legfontosabb célt, és és ezt online közé is tesszük, és adott esetben el tudjuk küldeni önöknek a fényképet, és fel tudják használni a munkájukban, a szociális média kapcsolataikban. A Bertelsmann információkat is elküldjük, elküldjük a linket a filmhez is, és mutassák ezt meg saját parlamenti képviselő kollégáiknak, és egyelőre köszönöm, köszönjük szépen, hogy betekintést engedtek, és látjuk önöket, újra találkozunk a kafetériában, vagy akár egy képereig, és köszönjük szépen a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak, és elvégezték ezt a kiváló munkát.